Good morning, everybody. Um, in spite of the... Jó reggelt mindenkinek! A szakbizottság tagjainak korlátos jelenléte ellenére kezdjük. Ugye ennek a részben az az oka, hogy néppárti barátaink Helsinki-ben vannak. Megkezdjük a munkánkat. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. nem látok ellenvetést a rendel szemben, úgyhogy akkor ezt elfogadottnak veszem, és jönnek az elnöki közlemények. Először is beszámolok arról a workshopról, amely az agy és az agybetegségek nyú megközelítése címet viseli. Az egészségügyi munkacsoport szervezi ezt, és Soledad Cabezon Ruiz a társelnöke Alois Peterlével november 21-én 10-12 óráig kerül sor erre a workshopra, és természetesen minden szakbizottsági tagot szeretettel látunk. Következik a tolmácsolási rezsim, 21 nyelven érhető el a tolmácsolás az észt, a lett és a gél nyelvek kivételével, tehát valamennyi nyelven hallgatható. Szokás szerint a szakbizottság ülésének a dossziéi elektronikusan elérhetők, és az ülés pedig webstreamingen is követhető az interneten. Most akkor még be kell, hogy számoljak a szakbizottságnak az intézményközi tárgyalásokról, amelyek zajlanak bizonyos műanyag termékek hatása a környezetre. Ez a témája az intézményközi tárgyalásoknak, amelyekről be kell, hogy számoljak. Az első informális trialógus az egyszerhasználatos műanyagokról november 6-án zajlott a parlamentben, és az ülés során a parlament, a tanács és a bizottság is első eszmecserét tartotta társ jogalkotók álláspontjáról, aztán pedig részletes eszmecserére került sor több témában, például a fogyasztás csökkentését célzó intézkedések, ez ugye a négyes cikk, egyes melléklet árésze, aztán pedig a ilyen termékek piacra helyezésének korlátozása, ez az ötös cikk első melléklet B rész, illetve a gyártó kibővített felelőssége, nyolcas cikk, egyes melléklet E része, valamint a külön gyűjtésre vonatkozó intézkedések 9-es cikk 1-es melléklet F rész. A szakmai szint azt a megbízást kapta, hogy az összes módosítót megvizsgálja, illetve pontosítással szolgáljon, hogy a szakmai témákban közelíteni lehessen az álláspontokat. A második trialógusra Brüsszelben fog sor kerülni november 28-án. Ezek után rátérünk a mai első eszmecserére, és ez pedig egy együttes vita a 4-es 5-ös napi rendi pontról, a 2009 per 128 per LK e irányelv végrehajtásáról van szó, a peszticidek fenntartható használatáról. Meg fogunk hallgatni egy Európai Parlament kutató szolgálati tanulmány bemutatást. Az előadója a dossziénak Jüte Guteland, ami az eszmecsere felépítését illeti, először az Európai Parlament Kutatószolgálatának, az EPRS-nek adok szót, hogy a tanulmányt bemutassa. 15 perc áll rendelkezésükre. Amennyire tudom, megosztják egymás között a hozzászólást. A lényeg az, hogy összességében 15 perc áll a rendelkezésükre, hogy bemutassák ezt a tanulmányt. Miután meghallgattuk a tanulmányt, akkor megnyitom a vitát. Természetesen az előadó, árnyék előadók kapnak szót, de a többi kolléga is hozzászólhat, és eh, a szakbizottságok tagjai is. Most akkor az LPRS e kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm az előadó asszony és csapata munkáját és támogatását a tanulmány végrehajtása során szeretném megköszönni a konzorciumnak is a munkáját, amelyet az OIRA és az Arcadia International segítségével készítettünk. Daniel Traumnak és Ellen Börnének adom át a szót, akik magát a tanulmányt bemutatják. Nagyon érdekes témáról van szó. Parancsolj, Daniel! Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! kollégámmal a Görni vele együtt nagy megtiszteltetés, hogy bemutathatjuk Önöknek a tanulmányunk eredményeit, és a pesticidek fenntartható használatáról szóló rendelet értékelését. A 2009 per 128 per LK irányelvről van tehát szó, közben a diákat beállítom. A rövid bevezetőnk majd a célkitűzésekről fog szólni, a módszertanról, és természetesen a kutatás eredményeiről, és végül pedig néhány ajánlást fogunk tenni. Maga a tanulmány idén márciustól szeptemberig készült. ex-post értékelést végeztünk tehát az SUD irányelv végrehajtásáról. Az átültetés, végrehajtás és érvényesítés volt a három terület, ahol, amit vizsgáltunk az irányelven kapcsolatban. És arra figyeltünk oda, hogy az irányelv kockázatcsökkentésre szükséges elemeit hogy hajtják végre, illetve az integrált kártevő kezelés, tehát az IPM módszere hogyan valósult meg, a nyolc alapelvet betartották-e. Kétszintű megközelítést alkot, alkalmaztunk, az export értékelést, standard kritériumok csoportját, relevancia, koherencia, hatékonyság, hatásosság, illetve az európai hozadott érték. Ezt kiegészítettük az irodalom áttekintésével, és két felmérést is végeztünk, a nemzeti cselekvési terveket megnéztük, Páneurópai felmérést is végeztünk a hatóságok, illetve az érdekelt felek, érintett felek körében. A második szint azt jelentette, hogy két konkrét csapat dolgozott együtt, harmonizált kockázati mutatókat fejlesztettünk ki, megnéztük, hogy az irányelvet hogy hajtják végre, már abból a szempontból, hogy a peszticidek korlátozása, illetve betiltása hogyan történik, és megnéztük a az ivóvízre és a környezetre gyakorolt hatását a peszticideknek, az adatgyűjtést interjúkra alapoztuk, illetve az irodalom áttekintésére. Hat tagállamot választottunk ki. Az esettanulmányok alapján szeretnénk két előzetes megjegyzést tenni. Először is azt kell kiemelni, hogy az irányelv egy új politikai területet fed le, amelyet korábban nem szabályoztak, és ezért a nemzeti cselekvési tervek újak voltak a legtöbb tagállamban. Ez azt jelentette, hogy az életbe lépés, illetve a realista elvárások, hogy ezeket el lehet készíteni, között volt egy kis üres idő. Aztán pedig a különböző tényezők dinamikájáról is beszélni kell azt figyeltük meg, hogy az elmúlt tíz évben gyakorlatilag a status quo állt fenn, a múltban készítettünk már hasonló tanulmányokat ezen a területen, és azt tapasztaltuk, hogy az érintettek, a hatóságok álláspontja stabil maradt az elmúlt tíz évben, tehát nem változott. És még azt is el kell mondani, hogy a válaszadási arány magas volt, a felmérésekre az érintettektől, viszont a nemzeti hatóságok azok csak elégséges mértékben adtak választ a kérdőívekre. Most nézzük az értékelés eredményeit. Milyen következtetéseket vonhatunk le, hogyha a relevanciát nézzük az irányelv célkitűzése továbbra is érvényes, tehát nem kell módosítani a jogszabályt ebben a szakaszban. Vannak olyan civil szervezetek, amelyek javasoltak egyéb célkitűzések beépítésére, beépítését, például, hogy a peszticid használattól való függést csökkentsük, de egyelőre a jelenlegi, és ez a jelenlegi szövegben nem tükröződik. Ugyanezek a civil szervezetek azt is megállapították, hogy a közös agrárpolitikába jobban be kellene építeni az IPM megközelítést, tehát az integrált menedzsment megközelítést. Nézzük a koherenciát, tehát hogy mennyire következetes a jogszabály, egyrészt jogilag, másrészt pedig a végrehajtás szempontjából jogilag magas szintű a koherencia, de hogyha a végrehajtást nézzük, és az érvényesítést, akkor fölmerül egy kulcs eh, probléma, az, hogy az alacsony kockázatú anyagok eh, jóváhagyása igen lassan zajlik. Ez ugye a 1107 per 2009-es rendelet értelmében eh, zajlik, és egyébként ezt már, erre már korábban is rámutattunk, illetve más jelentések rámutattak erre. Például a rendelet egy korábbi értékelésében. Ami a hatékonyságot illeti, azt lehet megállapítani, hogy a tagállamok többségében előrelépés történt, különösképpen azt a kötelezettséget illetően, hogy a szakmai felhasználókat ki kell képezni. De ezzel szemben még azt is el kell mondani, hogy nagyon kevés konkrét eredményt értek el a kockázat csökkentés célkitűzése tekintetében, és túl kevés tagállam határozott meg kvantitatív célkitűzéseket a peszticidek mennyiségének felhasználásának a csökkentésére, illetve a kockázatok csökkentésére. Ami az IPM-et illeti, az irányelv hatékony végrehajtását illeti, sajnos egyelőre hiányzik ez még és az IPM-et a gazdák is eléggé mesterségesen értelmezik. Ami az eredményességet illeti, ez a következő kritérium, azt kell megalapítani, hogy hiányoznak az erőforrások. Tehát sem a személyzeti, sem a pénzügyi követelmények nincsenek. Meg persze vannak kivételek, például Franciaországban, de egyébként a kutatási finanszírozás is hiányzik, tehát hogy alternatív módszereket dolgozzanak ki, Végül pedig a költségvetés hiányzik arra is, hogy a jó IPM gyakorlatokat terjesszék a tagállamok. Ezeket az erőforrásokat, amik egyáltalán léteztek, folyamatosan csökkentették, és ez oda vezetett, hogy a gazdaságoknak a közvetlen tanácsadásra gyakorlatilag már alig van kapacitás. Az Európai Uniós hozzáadott értékkel kapcsolatban a válaszadók egyetértenek abban, hogy a tagállamok nem érnének el jobb eredményeket, anélkül, hogy ez az irányelv az Európai Unió szintjén létezne. Az irányelv gyakorlatilag oda vezet, hogy kockázatcsökkentésről, peszticidek használatáról a tagállamoknak kommunikálnia kell egymással, a felhasználók is tájékozottabbak, és az ex post értékelés a következőket állapította meg. Ami a kockázati mutatókat illeti, a bizottság ugye most dolgozik azon, hogy a négyes mellékletet elkészítse az irányelvhez. Ez tartalmazza a harmonizált mutatókat, kockázati mutatókat. Megállapot, megállapítottuk, hogy több mutatót kidolgoztak már 2005 és 2015 között, legyenek azok egyszerű leíró mutatók, vagy pedig modellalapú kockázati mutatók, ezek szerepelnek is a jelentésben. Viszont az utóbbi öt évben lelassult a munka, az volt ugye a cél, hogy harmonizált kockázati mutatókat dolgozzanak ki európai szinten, de lelassult a munka, annak eredményeként, hogy a peszticidek felhasználására vonatkozó adatok hiányoznak, nem egységesek, nem összehasonlíthatóak, és ez akadályozza az előrehaladást, illetve azt, hogy ezek a harmonizált mutatók használhatók legyenek. A kockázatcsökkentő intézkedéseket nézzük. Az irányelv 12-es cikkét érintik ezek. Először is a 1107 per 2009 rendeletre alapulnak ezek, hiszen ott van kockázatelemzés. Vannak olyan tagállamok, amelyek további korlátozásokat vezetnek be nemzeti szinten. Franciaország és Belgium például nyilvános területeken be is tiltotta a peszticidek használatát, és vannak olyan tagállamok még rajtuk kívül, amelyek most fontolják meg ezt a lépést. Azt is megállapítottuk, hogy a nemzeti cselekvési tervek nem mindig határozzák meg világosan azokat a megközelítéseket, amelyek garantálnák, hogy az alacsony kockázatú és biológiai intézkedések élvezzenek preferenciát. Az utolsó téma, amire a tanulmány koncentrált, az az, hogy milyen hatása van a veszélyes vegyi anyagok jelenlétének az ivóvízben a szennyezésre. Az ivóvíz minőségének a monitorozását a tagállamok végzik, ez ugye a vízügyi keretirányelv előírásai szerint történik. Pufferzónákat is létrehoznak a toxikológiai profilok alapján, de kevés ilyen tevékenységet látunk, és kevés tagállam tesz lépéseket, hogy növényzettel válasszák el a felszíni vizeket, és ez sajnálatos. Nézzük meg a tanulmányok készítését egyelőre nincs módszertan, a küszöbértékek túllépését lehet egyelőre vizsgálni, akkor is, hogyha ez nem tudja garantálni azt, hogy valóban meg tudjuk állapítani a peszticidek valós hatását. Miután ezeket a következtetéseket levontuk, három fajta ajánlást tudunk megfogalmazni. Az első az tulajdonképpen az irányelv végrehajtását célozza, tehát hogy megfelelő legyen az irányítás és a végrehajtás. A nemzeti hatóságoknak proaktívabban kellene fellépni, nem csak ellenőrizniük kellene a tevékenységeket, hanem inkább aktívan ösztönözniük kellene az irányelv végrehajtását. A tagállamoknak az érintett nemzeti hatóságok közötti együttműködést is támogatnia kellene, hiszen több partnerről van itt szó, akik együttműködnek, és a tagállamok több jogi kereten belül is az együttműködést kellene, hogy ösztönözzék. Aztán az információ cserét erősíteni kellene a tagállamok között, például eu szinten, legyenek kutatási projektek, koordinációs platformok, mint például az Eranet, ami pedig a nemzeti cselekvési tervek felülvizsgálatát illeti, azt javasoljuk, hogy a tagállamok kvantitatív célkitűzéseket építsenek be, mert ezek egyelőre nincsenek jelen a napokban, tehát a nemzeti cselekvési tervekben. És az időkeretek és célok is meg kellene, hogy jelenjenek egyes fellépésekre lebontva, olyan területeken is, ahol az irányelv nem határozza meg konkrétan ezeket a követelményeket aztán pedig az IPM végrehajtása, tehát az integrált menedzsment végrehajtása. Először is a nemzeti hatóságoknak tudnia kell, hogy az IPM kidolgozása és végrehajtása időt igényel, és erről a közvéleményt is tájékoztatni kell a hatóságoknak. hatóságoknak. Tudnia kell mindenkinek, hogy hosszú távú befektetésről van szó, a glifozát alternatíváit nem fogjuk két év alatt megtalálni, hanem sokkal tovább fog ezt tartani. Aztán terményenként kell kidolgozni az IPM megközelítést helyi szinten, mert lehet, ami működik Spanyolországban a paradicsomok esetében, nem működik egy másik termény esetében Lengyelországban útmutatásokat kell kidolgozni, amelyek figyelembe veszik, hogy több szereplős területről van szó, és hogy a helyi sajátosságok eltérnek. Az Európai Innovációs Partnerségen belül működő operatív csoportok nagyon jó lehetőséget kínálnak az információ cserére, de akár az rn is, amelyet a korábban említettünk. Tehát a jó gyakorlatok, bevált gyakorlatok terjesztése, támogatása nagyon fontos lehet. Végül pedig az utolsó három ajánlás az IPM esetében az, hogy további kutatást és fejlesztést végezzenek. Egyelőre nem látunk elég erőforrást, amelyet erre fordítottak. A második ajánlás a független tanácsadói szolgáltatások, hiszen csak így lehet megfelelő információt eljuttatni a gazdákhoz, a termelőkhöz, illetve az IPM-et gyakran növekvő költségekkel és kockázatokkal társítják, és ezeket a kockázatokat és költségeket tehát ellentételezni kell támogatásokkal, biztosításokkal, vagy egyéb pénzügyi és piaci ösztönzőkkel, hogy ösztönözzük a gazdákat arra, hogy álljanak át az IPM modellre. Aztán pedig az előrelépés mérése, modell alapú harmonizált kockázati mutatókkal kellene, hogy történjen. További ilyen mutatókra van szükség. A bizottságnak kellene egyszerű leíró mutatókat meghatározni, amelyeket föl lehet használni a mérésre és végül, de nem utolsó sorban a tagállamok kellene, hogy megállapodjanak sokkal ambíciózusabb és egységesebb célkitűzésekben, annak érdekében, hogy a peszticidek felhasználásáról pontos adatok álljanak rendelkezésre. Ez tehát a kutatási eredmények rövid bemutatója, mindenkinek javasoljuk, hogy olvassa el a jelentésünket, amelyben több más érdekes szempontot is részletezünk, és természetesen a kérdésekre szívesen válaszolunk. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, and also thank Köszönöm szépen, én is, én is köszönöm, hogy betartotta az időt. Most pedig Jutta Gutelánnak, az előadónak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen ezt a kitűnő prezentációt az EPRM részéről. Én is szeretném ismertetni az álláspontomat, és visszatérnék olyan dolgokra is, amelyeket az EPRM-től hallottunk. Az irányelv fenntarthat az irányelv 2012 óta van hatályban, és számos fellépésről rendelkezik annak érdekében, hogy a peszticidek használata fenntartható legyen Európában, hogy a kockázatokat az emberi egészségre nézve és a környezetre nézve csökkentsük, és előmozdítsuk az integrált növényvédelmet, az IPM-et. Más szóval, ez az irányelv valóban kulcsfontosságú, ugyanis ez az elsődleges eszköz, amely által elérhetjük azt, hogy Európa egy fenntarthatóbb mezőgazdaságra vált, amely lehetővé teszi a megfelelő élelmiszer előállítást, míg a mérgező anyagok használatát fokozatosan kivezetjük. Folyik a közös agrárpolitika reformja, illetve az peszticidek engedélyezési folyamatának felülvizsgálata is. Azt hiszem időszerű most, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a tagállamok hogyan járnak el az irányelv tekintetében. Én a jelentésemet és a munkámat az értékelési jelentésre építettem, amelyet az Európai Bizottság készített, valamint az EPRS tudományos értekezésére is támaszkodtam, ezt ugye most hallhattuk az imént. egy egyértelmű áttekintést adnak arról, hogy hol tart most ez az irányelv. A tagállamok tettek bizonyos előrelépéseket a végrehajtás területén. Egyértelmű, hogy a végrehajtás szintje még mindig messze van a kielégítő szinttől. Éppen ezért nagyon sok mindent lehet még javítani. Sőt, ahelyett, hogy, növeked, ahelyett, hogy csökkentenénk a peszticidek használatát Európában, a 90-es évek óta a használatuk növekedett Európában. Annak ellenére, hogy vannak új peszticidek a piacon, amelyek alacsonyabb dózisban használhatók fel. Ezek nem terjedtek el kellőképpen. A peszticidek használata kulcsfontosságú az európai mezőgazdasági termelésben, ugyanis ezáltal egészségesek maradnak a növények, és ugyanakkor az is tény, hogy a peszticidek negatív hatást is kiválthatnak az emberi egészségre, az ökoszisztémára és a biodiverzitás csökkenéséhez is vezethetnek, beleértve a rovar populáció jelentős csökkenését. Ez pedig több okból is aggodalomra ad okot. Természetesen biztosítanunk kell az emberi, és, az emberi egészség és a környezet védelmét a káros szervezetekkel szemben, a takarmányokban csökkenteni kell a peszticidek használatát, hiszen ezek az élelmiszerláncba is bekerülhetnek. Elfogadhatatlannak tartom, hogy még mindig vannak olyan peszticidek, amelyekről fennáll, amelyek esetében fennáll a gyanú, hogy az endokrin rendszert károsítják, ennek ellenére széles körben hozzáférhetőek Európa szerte. Ezeket az anyagokat a közelmúltban megfelelően, közelmúltban elfogadott kritériumoknak megfelelően kellene azonosítani, és az ilyen endokrin rendszert károsító anyagokat nem lenne szabad a piacon értékesíteni. Ugyanakkor a peszticidek az termelés szempontjából is károsak lehetnek. Mindenki tudja, hogy az élelmiszer termelés a rovarok beporzása, a növények beporzásától függ, a vegyi anyagok fenntarthatatlan használata pedig egy nagyon súlyos helyzetet idéz elő, de nem, nem csak Európában, hanem világszerte. Egyre inkább egyértelmű az is, hogy nagy kihívással állunk szemben, ugyanis az ökoszisztéma összeomlásához vezető helyzetet fel kell tartóztatnunk. A közelmúltban egy átfogó jelentést készített a WWF, és ennek értelmében a hüllők, a madarak, a gerincesek 60%-a az 1970-es évek óta kipusztult. Egy tavalyi jelentés pedig arról tanúskodik, hogy a rovar populáció 75%-kal csökkent Németországban az elmúlt 30 év során. Mindkét esetben a tudósok a peszticidek használatával indokolják ezt a helyzetet ezt, ez az egyik oka ennek az agasztó helyzetnek. Annak értelmében, hogy fenntarthatóbb legyen a helyzet, nem csak jelenleg, hanem hosszú távon egyértelmű, hogy nem folytathatjuk a jelenlegi intenzív peszticid használatot. Túlzottan rá vagyunk utalva a peszticidekre, és ez egyértelműen nem összeegyeztethető a fenntartható mezőgazdasággal. A peszticidek hosszú időn át való használata ugyanis azt eredményezi, hogy a peszticidekkel szemben rezisztensé válnak a kártevők. Az irányelvben foglalt szabályoknak nem felelünk meg. Egyértelmű, hogy történt bizonyos előre lépés, például a, a tanúsítási rendszerek, illetve a sprék használata terén, a permetező szerek használata terén, amelyek által előmozdíthatjuk a peszticidektől való függőség visszaszorítását, ugyanakkor a tagállamok nemzeti cselekvési tervei nem határoznak meg megfelelő célokat. 21 tagállam jelezte, hogy vannak céljai, konkrét céljaik, mennyiségi céljaik a peszticidek visszaszorítása terén. Egyes tagállamok a felhasználás és a kockázat csökkentés terén is mérhető célkitűzéseket fogalmaztak meg, négy tagállam esetében pedig kockázat csökkentési célok fogalmazottak meg, de ez nem kielégítő a kvantitatív célkitűzések hiánya, illetve a mérések, valamint a menetrendek hiánya a különböző területeken azt is jelenti, hogy gyakorlatilag lehetetlenség megfelelően értékelni Európa szerte a haladást, az előrelépést. Sőt, a legtöbb cselekvési terv nem határozza meg konkrétan azt is, hogy a célok elérését hogyan kívánják mérni. Sajnálatos módon az előrelépés hiányzik az integrált növényvédelem terén is. Az IPM egy sarokkövennek az irányelvnek, és az a célja, hogy a peszticidek, valamint egyéb beavatkozások szintje a gazdasági és ökológiai szempontból legalacsonyabb szinten legyen, hogy a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatás minimális legyen és a fenntartható biológiai módszerek előmozdítását ösztönzik. Sajnálatos módon azonban a tagállamok az integrált növényvédelem elveit nem ültették át a mérhető kritériumokba, hanem sokkal inkább egy oktatási eszközként tekintenek az IPM-re, és nem tudják értékelni sem, nem tudják értékelni az IPM elveknek való megfelelést sem ennek ellenére el kell mondanunk, hogy a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem szempontjából az IPM komoly potenciállal rendelkezik, és fontos, hogy a tagállamok ezt az eszköztárat minél hamarabb elkezdjék használni. Az egyik módja annak, hogy hogyan növelhetjük az IPM-mel kapcsolatos gyakorlatok terjedését, az az, hogy kereszt megfelelést hozunk létre az irányelv, valamint a közvetlen kifizetések rendszerek között. Szerintem ez egy komoly lehetőség lesz számunkra, hogy valódi ösztönzőket hozzunk létre az IPM használata érdekében. Továbbá úgy vélem, hogy rendkívül sürgős alternatívák lehetővé tétele, mint például az alacsony kockázattal bíró növényvédő szerek, használatát elő kell mozdítanunk, mert ezek a fenntartható mezőgazdaság eh, szempontjából kedvezőek, és eh, új növényvédelmi opciókat jelentenek. Tudjuk, hogy eh, a mezőgazdasági termelők gyakran nem próbálnak ki új alternatívákat, de ez nem a gazdák hibája hiszen őket mindenek előtt a növénytermesztés foglalkoztatja, ugyanakkor az ösztönzőkön változtatnunk kell annak érdekében, hogy a gazdálkodók a peszticideket csökkenthessék és áttérhessenek fenntarthatóbb, nem vegy, vegyi alapú opciókra. Ehhez kutatásra és innovációra van szükség, hogy kifejleszünk alternatívákat a jelenlegi és a jövőbeli kártevőkkel szemben Ezáltal a peszticidekre való peszticidektől való függőségünket is csökkenthetnénk, és új fellépési lehetőségeket teremthetnénk. Egy másik tény a harmonizált mutató A 15-ös cikk rendelkezik erről az irányelvben, a bizottság ennek ellenére még mindig nem dolgozott ki harmonizált indikátorokat, amelyek által a peszticidekkel kapcsolatos kockázatok, az emberi egészségről, mint környezetre gyakorolt hatást megfelelőképpen mérhetnénk és összevethetnénk az adatokat a tagállamok között, tehát ezen a területen további munka szükséges. Végezetül pedig mivel ennek a végrehajtási jelentésnek a formátuma elég korlátozott, további módosítókat is elő fogok terjeszteni, hogy kiegészítsem a jelentést. Természetesen nagy érdeklődéssel várom a kollégáktól is a módosítókat a jövő hét során, és várom az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel, hogy egy megfelelő, kiegyensúlyozott jelentést dolgozzunk ki. Köszönöm. Thank you very much, and as some colleagues... Köszönöm szépen. Mivel más kollégákat nem látok a terembe, ezért Jan Hátemen kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és én is szeretnék köszönetet mondani Gutelán asszonynak a jelentéséért. Várom a jó együttműködést, illetve azt, hogy az állásfoglalást sikerüljön tető alá hozni. Nem szeretnék mindent megemlíteni, amit a jelentéstevő elmondott, de valóban van egy-két olyan gondolat, amelyre összpontosítani szeretnék a saját módosítóink kapcsán. Alacsony kockázatú alternatívákra van szükség, ezt nagyon sokszor hangsúlyozzuk a növényvédőszerekre vonatkozóan, ezeket, ezek előállítása, illetve bevezetése gyorsabb kell, hogy legyen, ami pedig az integrált peszticid használatának irányítását illeti, ezt is nagyon fontosnak tartom, illetve a zöldítéshez is hozzásegít. Azt nagyon sokszor elmondtam már, hogy a kap keretében szigorú kondicionalitás kapcsolódik a zöldítési intézkedésekhez, és ez pedig egy intézkedés alapú megközelítés. Én jobban szeretném, hogyha teljesítmény alapú és célkitűzés alapú megközelítést alkalmaznánk, és ez vonatkozik a peszticidek kezelésére, illetve irányítására. Jobban szeretném, hogyha az úgynevezett ökorendszerek nagymértékben megjelennének a kapban, és az integrált uh, rovarírtószerek kezelése ebbe beleilleszkedik. Alacsonyabbá kellene tenni az intézkedés alapú megközelítést a kapban. Ezen kívül látnunk kell azt is, hogy az IPM milyen hatást fejt ki, hiszen vannak innovációk, és ezeket is használjuk az integrált növényvédelem során. Néha szükség van vegyi anyagokra, vagy pedig organikus anyagokra, hogyha az ember meg akarja védeni a növényeket hogyha az aktív hatóanyagok használata alacsony, akkor lehet, hogy alacsonyabb a kockázat, miközben még, ö, még akkor is, hogyha a szélesebb körben használjuk ezeket. Tehát nagyon fontos az, hogy megnézzük, mi a kockázat, és ne, ne csak azt nézzük meg, hogy ö, alacsony kockázatú ö, hatóanyagról van, van ez szó. Tehát látni kell, hogy milyen gyakorlati hatást váltanak ki ezek a szerek. Hogyha alacsony dózisban használunk nagyon aktív, nagyon hatékony szereket, lehet, hogy ez egy jó érv lenne arra, hogy esetleg a magasabb kockázatú um, aktív hatóanyagokat is használhassuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászólunk, Házenkamp asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A fenntarthatóság, illetve a peszticidek két olyan fogalom, két olyan szó, amely általában nem jelenik meg ugyanabban a mondatban, vagy legalábbis én nem használnám ugyanabban a mondatban őket. A fenntartható növényvédőszer használat, tipikus az élelmiszer előállításában. Próbáljuk a terményt növelni a lehető legkisebb költségekkel, és így nagyon nagy mértékben használjuk a vegyi peszticideket, a vegyi anyagokat, és ez káros hatással van az ivóvízre, az emberi egészségre, illetve az állatok egészségére, a biodiverzitásra, és veszélybe sodorja a biztonságos élelmiszer előítást. Hát ez nem fenntartható. A cím ellenére azonban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is jó a jelentés, hiszen elővigyázatosság elvét követi, ez a fő vezérvonala, megvizsgálja a tagállamokat, és a mérhető célkütűzés, célkütűzéseket határoz meg, megvizsgálja a hormondiszruptorokat, amelyek károsak az emberi egészségre. Azonban azonban nagyobb figyelmet kell szánni a fenntartható élelmiszergyártási rendszerre, amely a minőségre összpontosít, nem pedig a mennyiségi termelésre. Várom az együttműködést a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel, és remélem, hogy így fenntartható jelentést készítünk majd közösen. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a további hozzászóló következnek az Agri, illetve a PESZ bizottság részéről, hogyha itt vannak. Riveszi asszony az első. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Gutena asszonynak, mert úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű volt az előadása, illetve a bevezetője, és nagyon jól rámutatott arra, hogy sürgősen csökkentenünk kell a peszticidek használatát. Ezen kívül szeretnék tájékoztatást nyújtani a zöldek tanulmányáról. mint egy 150 önkéntessel dolgoztunk együtt, és 30 peszticidet vizsgáltunk meg. A haj volt a minta, hiszen az egy, egy, centi, egy centiméternyi hajban az egy hónapos hatásokat mérhetjük le, és azt látjuk, hogy három szeméből kettő esetében szennyezést tapasztalunk, méghozzá több mint 60 százalék, a lakosság több mint 60 százalékára kivetíthető ez. Úgyhogy nagyon is súlyos helyzetben vagyunk. Mondhatjuk azt, hogy nagyon sokan nem szennyezettek, e, de azt kell megállapítanunk, hogy még akkor is, amikor bio élelmiszereket fogyasztunk, akkor is szembe kell néznünk a szennyezéssel. Megvizsgáltuk, hogy milyen szennyeződést találunk. Ott van a fipronil, amely 2007 óta tiltott szer a mezőgazdaságban, és e, Mégis szerintem nagyon fontos lenne, hogy az EPRS jelentésében megjelenjen az is, hogy nem csak a mezőgazdaságban használt szerekről van szó, hanem más szerek is megjelennek. És azt látjuk például egy család esetében, hogy az apa a szennyezettség értéke egyes volt, míg a gyermek esetében ez háromszorosára rúgott. nyolc tagállamban betiltottak egy másik szert, például Franciaországban. És szeretném, hogyha ezekre a különböző szerekre is kitérnének a jelentésben, illetve ennek a hatására. Nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy milyen eredményekre jutottak és azt látjuk, hogy a fiatalok, a 10 és 20 évesek a leginkább érintettek. Úgyhogy látjuk, hogy milyen egészségügyi hatással járnak ez a szerek. Nézzük, hogy milyen fényt vet, vet ez Európára. Hát azt az imást keltjük, hogy nem védjük meg a lakosságot, hiszen a peszticidek, endokrin diszraptorok, illetve azt látjuk, hogy vannak rákot okozó peszticidek, amelyeket használunk, illetve vannak más szerek is, amelyeket kimutatott ez a tanulmány. Ezek, ahogy elmondtam, rákot okoznak, illetve endokrin diszraptorok. És úgy látom, hogy ebben a jelentésben ez nem jelenik meg kellő mértékben. Tehát tovább kell lépni a rákot okozó szereket, illetve az endokrin diszruptor szereket be kell tiltani, és ez sürgős, azonnali fellépésre van szükség. Aztán az Európai Bizottságra tekintünk, az Európai Bizottságnak megfelelő kritériumokat kell meghatározniuk, és erre kellő időt kaptak, de ezzel azt próbálják elérni, hogy minimalizálják az endokrin diszruptorok kockázatát, illetve az általuk kifejtett veszélyeket, de hát nem ez a megoldás, hanem egész egyszerűen be kell tiltani ezeket a szereket. Tehát nagyon fontos, hogy az egészségre nagyobb hangsúlyt fektessünk. Valós irányításra van szükség, ugyanúgy, mint az energiafelhasználás területén évek óta azt mondjuk a mezőgazdasági, mezőgazdaságban dolgozóknak, hogy csökkenteni kell a peszticidek használatát, és mit látunk 2017-ben? Az, hogy, hogy ezek csak növekedtek. 2025-re is csak azt látjuk, hogy szépen lassan növekedik ezen szereknek a használata, de itt nem a gazdák állnak a háttérben, hanem hanem a növényvédőszerek és rovarírtószerek előállítói állnak ennek a háttérben. Hogyan fogadhatjuk el azt, hogy a kap egy ilyen intenzív mezőgazdaság mellett tör láncsát, hiszen az nem más, mint a rovarírtószerek használata melletti kiállás. Úgyhogy azt hiszem, határozottabban kell föllépnünk, hiszen így szépen lassan kioltjuk életünket, Azonnali fellépésre van szükség, hiszen látjuk, hogy a rákos megbetegedések nagy mértékben elterjedtek, más betegségekkel is számolnunk kell. Ki kell mondani, hogy itt vannak ezek a peszticidek, ezeket be kell tiltani. A kutatásra, az innovációra kell nagy hangsúlyt fektetni, illetve az értékelésre kevésbé kártékony és káros szerekkel kell dolgoznunk. És mit látunk? A mezőgazdaságban mégiscsak növekszik a peszticidek használatának aránya, és közben fenntarthatóságról beszélünk. Hát mi áll ennek a hátterében a vegyipar? Persze meg kell védeni a vegyipart is, de ez így nem működik. Sokkal-sokkal határozottabban kell fellépni, hiszen itt egy egészségügyi vészhelyzetről beszélünk. Merci. Uh, uh... Köszönöm szépen, ha nincs további hozzászólunk. Akkor a úr, csak egy rövid kérdés, akkor betiltaná az alkoholt is? Short answer for the short question, please. Rövid választ kérünk a rövid kérdésre. L'interdiction de l'alcool, si vous buvez... Az alkohol betiltása, hát ha valaki egy pohár alkoholt iszik, akkor lesznek antioxidánsok, amelyek hatnak az egészségre, de a terhes nők esetében be kell tiltani az alkohol, de azt nem mondhatjuk, hogy egész, hogy valaki megiszik egy pohár alkoholt, akkor meghal. De mondjuk egy, egy ilyen propikonazol vagy egyéb vegyületből egy pohárra megiszik, akkor majd meglátja, hogy milyen állapotba kerül. nem lehet mindent ugyanúgy összehasonlítani. Az utolsó hozzászólás talán Balcó úrtól, mondja az elnök, parancsoljon. Csak egy rövid válasz erre a rossz kérdésre. Az alkohol esetében mindenkinek lehetőség, az alkohol esetében mindenkinek lehetősége van arra, hogy döntsön arról, hogy fogyaszt alkoholt vagy nem a peszticidekkel szennyezett veszélyes egészségre ártalmas élelmiszerek pedig úgy jutnak el a fogyasztóhoz hogy adott esetben nincs ilyen konkrét világos választási lehetősége tehát ez egy óriási különbség. Köszönöm szépen, thank you very much. Uh, perhaps all the interested people I could invite for a bit. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az érdeklődőket szívesen meghívom egy pohár sörre, hogy folytassuk ezt a vitát. Nem, nem, még mindig kér valaki szót? Nos, igen, úgy látom, hogy kezd egyre inkább nagyobb volument felvenni ez a vita. Tessék. Főszernénk egy olyan országból származom, amelynek, amely a jó borairól ismert, úgyhogy nem szeretném, ha betiltanánk az alkoholt, de röviden a ma említett témára szeretnék kitérni, az osztrák helyzetre ugyanis mi töltjük be most a soros elnökséget, és számos területen remélhetőleg példamutatók lehetünk, bár egy területen nem vagyunk azok. Noha Ausztriában az ökológiai gazdálkodás területe növekszik, és a szántóföldek területe csökken, ennek ellenére csökken, a, ennek ellenére nem csökken a használt peszticidek aránya. Különböző zöld jelentésekből kiderül az is, hogy a 90-es évek óta többé-kevésbé konstans a hatóanyagok aránya. Ebből kiderül, hogy a hagyományos gazdálkodásban egyre nagyobb mennyiségben használnak peszticideket, noha a 90-es évek óta létezik egy ezt helyettesítő agrárprogram. Ennek ellenére tehát a greening ellenére nincs fenntartható gazdálkodás, hanem veszélyes módon intenzívebbé válik a mezőgazdaság Ausztriában, és attól tartok, hogy ez nem csak Ausztriára, hanem az egész EU-ra érvényes. Thank you. And now I would give the floor to the... Köszönöm most akkor Griffith úr a bizottságtól parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is, és köszönöm a kutatószolgálatnak is a tanulmány bemutatását. Azt hiszem a lényeg az, hogy a jogszabály megfelel a céljának, a politika területeket lefedi, viszont a végrehajtással itt vannak problémák, késedelmek a tagállamokban, és a bizottság is késlekedik egy-két ponton, úgyhogy szeretnék akkor kitérni arra, hogy a bizottság mit tett, illetve a tagállamok mit tesznek ebben a pillanatban. A tagállamok jelenleg ott tartanak, hogy a nemzeti cselekvési terveket felülvizsgálják, minden tagállamot tájékoztattunk arról, hogy jobb minőségű nemzeti cselekvési tervet várunk el, ambiciózusabb célkitűzéseket és kvantitatív intézkedéseket, amelyeket jobban lehet számszerűsíteni, és eddig 11 tagállam nyújtotta be a felülvizsgált nemzeti cselekvési tervét. Arra számítunk, hogy a többiek az év végéig megteszik ezt, és ekkor újra kiértékeljük ezeket a nemzeti cselekvési terveket jövőre, benyújtjuk erről a jelentést a tanácsnak és a parlamentnek is, és ebből kiderül, hogy a tagállam az általunk megfogalmazott elvá- tagállamok az általunk megfogalmazott elvárásoknak megfeleltek-e. Mindkét el, előadásban, beszámolóban említették a harmonizált kockázati mutatókat. Mi valóban készítettünk egy ilyet az SUD munkacsoporton belül, illetve a bizottságon belül is dolgoztunk ezen, most már a szolgálatok közötti konzultációnak vége van, a nyilvános konzultáció a jövő héten kezdődik, és szavazást várunk az állandó bizottságban januárban a harmonizált kockázati mutatóról, és utána a parlamentet tájékoztatjuk erről, tehát van ilyen harmonizált kockázati mutató, megpróbáljuk a tagállamok beleegyezését megszerezni ehhez. Aztán az IPM, az integrált növényvédelem is egy téma volt, és azt említették, hogy mérhető kritériumokra van szükség. Egyetértünk az aggályokkal. A kap felülvizsgálatába javasolták, ugye, hogy legyen az integrált növényvédelem is egy feltétel. Ehhez viszont mérhető kritériumokra van szükség, tehát hogy egy gazdaság ról el lehessen dönteni, hogy megfelele a kritériumoknak vagy sem. Komoly kihívás lesz 2019-ben ez, hogy a tagállamokkal együtt működve garantáljuk, kidolgozunk ezeket a kritériumokat, és garantáljuk ezeknek a használatát az egyes gazdaságokban. Tizennégy tanfolyamot indítunk a tagállamokban, decemberben kezdődnek ezek, és ide az is beletartozik, hogy ellátogatnak a gazdaságokba, hogy megmutassák a részvevőknek, hogy ez hogyan is történik a gyakorlatban. Említették a független tanácsadást is. Követelmény, hogy minden tagállamnak legyen ilyen tanácsadó szolgálata. de egyelőre nem előírás, hogy az integrált növényvédelemről is adjanak tájékoztatást, remélhetőleg majd sikerül elérni, hogyha az IPM is bekerül a az elvárások közé, akkor erről is az információ eljut a gazdasági konkrét szintre a gazdákhoz mivel nem sok idő áll rendelkezésemre, még az alacsony kockázatú termékekről szólnék gyorsan. A bizottság egy cselekvési tervet már elkészített. Van eh, a biológiai növényvédelemmel foglalkozó munkacsoportunk a bizottságban, és igyekszünk a tagállamokat arra ösztönözni, hogy az ilyen alacsony kockázatú termékek használatát ösztönözzék. Még a mutatóról egy pár szót, amit kidolgozunk. Úgy tervezzük ezt, hogy a tagállamokat ösztönözze az alacsony kockázatú termékek használatára. Tehát a peszticidek eh, értékelését veszük figyelembe, de a peszticid kockázata súlyozó tényező, tehát hogyha valahol eh, kockázatos peszticidet használnak, akkor nagyon nagy lesz a súlyozás, és ezért nem csak a peszticid mennyisége számít ugyanis, hanem a peszticid kockázata is, tehát, hogyha valaki nagy kockázatú peszticidet használ, akkor ugye nagyobb a súlyozás, hogyha kevesebb kockázatot, akkor kisebb kockázatot, akkor alacsonyabb a súlyozás, és így ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy alacsony kockázatú anyagokat használjanak. Köszönöm szépen! Most akkor visszaadnám a szót a parlamenti kutatószolgálatnak, hogy reagáljanak gyorsan az eszmecserére, illetve a bizottság által elmondottakra. Köszönöm szépen. Nem sok kérdést jegyeztem fel. Tulajdonképpen Rivázi asszonynak reagál, válaszolnék az észrevételeire, illetve arra, hogy azt mondja, hogy kevés az ambíció, a mi jelentésünk ajánlásaiban is, például a szennyezés, illetve hogy típtsuk be a veszélyes termékeket, és hogy legyenek valódi kockázati mutatók. Tanulmányt készítettünk külső megfigyelőként, és egy jogszabályt, egy irányelvet vizsgáltunk, amely a pesticidek fenntartható használatáról szól, és a 1107-es rendelet is bekerül ide. Tehát mondjuk a veszélyes termékek betiltása az nem szerepelt a tanulmányunk témái között egyszerűen a felhasználási kérdéseket vizsgáltuk, külső megfigyelőként megvizsgáltuk az irányelv végrehajtását, illetve hogy az irányelv előírásait, kötelezettségeit hogyan tartják be. Az egyik kulcsfontosságú pont az irányelvvel kapcsolatban az, hogy az innováció és a kutatás nem volt eléggé ösztönözve, és elmondtuk, hogy nem ösztönözték eléggé az alternatívák kidolgozását, használatát. Ugye kell, hogy egyáltalán az alternatívák létezzenek, hogy legyen eszköztár, amely felváltja a vegyszereket, de hogy nem kötelezően, nem feltétlen léteznek ezek az alternatívák, amelyek a vegyszereket felváltják. Nagyon sok esetben nincsenek ilyen eszközök, ezeket ki kell dolgozni, ezt az alternatív eszköztárat, ami időt igényel. Hát tulajdonképpen ez lenne a lényeg, amit el akartam mondani Rivezi asszony megjegyzésére reagálva. Köszönöm, és akkor most visszadom a szót az előadónak. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, és az Európai Parlament kutatószolgálatának is, a beszámolókért, a tanulmányért, ez nagyon hasznos volt a számomra egyébként. Biztat engem ez az eszmecsere, ami itt a szakbizottságban ma lezajlott. A kollégáktól nagyon sok támogatást kaptam, hogy legyek ambiciózusabb, és hogy tényleg az, e- ezt az egészségügyi, humán és állategészségügyi kérdést komolyan vegyük, és mindent megtegyünk, amit tőlünk telik, hogy ez egy nagyon határozott, robusztus jelentés legyen, amely segíti az irányelv végrehajtását, illetve hogy a szükséges eszközöket megteremtsük ahhoz, hogy egészségesebb és a környezet számára jobb jövő legyen. Ugyanis engem nagyon aggaszt az a helyzet, hogy a rovarpopulációk kihalnak azért, mert a peszticideket intenzíven használják. Nagyon aggaszt engem, amikor más fajokról is hallok, illetve arról, hogy az egész ökoszisztémát károsítja a peszticidek nem fenntartható használata. Úgyhogy nagyon ösztönöz engem ez a mai eszmecsere, és örömmel hallottam, hogy a kollégek a humán egészségügy miatt ennyire aggódnak, illetve hogy a, az endokrin diszraptorokat is ki kell iktatni. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, magammal fogom vinni, és várom a módosító indítványokat, illetve az árnyékkal előadókkal folytatott eszmecserét is. Köszönöm szépen. Gyorsan az időbeosztás. Módosítók benyújtásának határideje november 13-a 11 óra, és az ENVI szakbizottság január 21-22-én szavaz majd a témában a plenárisra pedig a februári ülésszakon 2019-ben kerül ez a dosszié. Most akkor megköszönöm az eszmecserét a 4-es, 5-ös napi rendi pontról, és a következő pontunk a 6-os, egy végrehajtási jelentés, az 1 per 2005 per LK irányelvről, az állatoknak az Európai Unión belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről. Az előadónk Kadenbach asszony, Karin Kadenbach, és meg is adom neki a szót. Tessék! Ja, herzlich. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy nem lenne jobb, ha először a kutatószolgálat tanulmányáról beszélnénk, vagy rögtön kezdjem az állásfoglalással ezzel a jelentéssel. Oké. Okay. De... Rendben. Azt hiszem, jobb lenne, ha kezdeni. Nem vagyok biztosabban, hogy van egy jelentés. Minden esetre megadhatjuk persze a parlamenti szolgálatnak is a szót, de azt javaslom, kezdjük a véleménnyel, és utána áttérhetünk majd a további pontokra. Rendben, akkor először is köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit. Itt egy MV véleményről van szó, amelynek témája a 2005 per 1 per LK irányelv átültetése. Az EU-n belül és azon kívüli állatszállítás témájában. Ez az eljárási szabályzat 51. pontja alapján készül. A állatok ezreit szállítják az Európai Unióban és azon kívül is levágás céljából. A szállítási körülmények rendkívül eltérőek. Szeretnék ennek kapcsán az EPRS tanulmányért köszönetet mondani. Ez az állatok szállításáról szól, és szintén rendkívül vegyes képet mutat az átültetést illetően. Vannak előrelépések, de ugyanakkor vannak problémás területek is, ahol a jövőben sürgős javításra van szükség. 2012-ben már árnyék jelentéstevő voltam egy saját kezdeményezésű jelentésnél, amely a szállítás közbeni állatvédelemre vonatkozott, és eh, sajnálatosnak tartom, hogy azóta nem igen változott a helyzet, és ma alapvetően ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint annak idején. Még mindig eh, túl hosszú a szállítás, eh, távolság és idő szempontjából, és nem felel meg az állatvédelem körülményeinek az EU külső határain a várakozási idő alig csökkent. Ha megnézzük, hogy mi történt például, milyen meleg volt a legutóbbi nyár, akkor drámai helyzetek álltak elő, és az ellenőrzések nem egységesek. Ami a szállítás közbeni állatvédelemről szóló rendeletet illeti, ez 2005-ből származik, tartalmaz egyértelműen pozitív elemeket az állatok jóléte szempontjából, ugyanakkor vannak rendkívül súlyos problémák továbbra is. Mindenek előtt, és kár, hogy ma csak a bizottsággal tudunk eszmét cserélni, hiszen mindenek előtt a tagállamokkal kellene ezt a kérdést megvitatnunk, ugyanis ezen problémák mindenek előtt arra vezethetők vissza, hogy a tagállamokban nem kielégítő a végrehajtás szintje, és nem kellő komolysággal tekintenek erre a kérdésre a tagállamokban. Úgyhogy sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság által tervezett számos intézkedés végrehajtása 5 évvel késlekedett, például az iránymutatások a szállítás során. Az, hogy milyen körülmények között kerül sor az állatok szállítására, ezek nem csak az állat jólét szempontjából érdekesek számunkra, hanem az Envi Bizottság a állat egészség, az emberi egészség szempontjai tartja figyelembe, és az környezet védelme is ezzel szorosan összekapcsolódik, tehát ezt egy egységes csomagként tekinthetjük, és az állat jólét természetesen az állati eredetű termékek minőségére is kihatással van, és ez végeredményben hat az, emberek, az emberi jólétre, az emberi egészségre is. A nem megfelelő körülmények például növelik a különböző betegségek terjedésének lehetőségét is. Néhány pont, amely szerepel ebben a véleményben. Tekintettel arra, hogy tiszteletben kellett tartanunk elég szigorú szabályokat a jelentés elkészítése során. Figyelembe kell vegyük, hogy a tagállamok illetékesek a menetlevelek kiadásáért, és tájékoztatniuk kell a többi, tagállamot, a, a többi tagállamokat a jogsértésekről, ahogyan, arról az, a rendelet, ahogyan azt a rendelet szabályozza. Itt egy korábbi követelésről van szó, 8 órára kell csökkentenünk a szállítás idejét, ugyanakkor a, kirakodás, a rakodási időt és a szállítási időt is figyelembe kell vennünk, független attól, hogy ez a szárazföldön vagy vízen történik-e. Vannak problémák, amelyeket már említettünk, például a határoknál, a határátkelő helyeken való hosszú várakozási idő, ami természetesen fájdalmat is okoz az állatoknak, éppen ezért és szenvedést okoz az állatoknak, és a tagállamok, valamint a bizottság sürgősen kell, hogy javítsanak ezeken a körülményeken. Ami az illetékes tagállami hatóságok által végrehajtott ellenőrzéseket illeti. Az ellenőrzések mennyisége csökkent, noha az élő állatok szállítása az Európai Unióban nőtt. Megfelelő ellenőrzésekre van szükség a tagállamok részéről. Úgy gondolom, hogy a kockázat szempontjából fontos definiálnunk, hogy ez a, ezt a kockázatot a különböző tagállamok hogyan értékelik. A szállítmányozókat és a tagállamokat felszólítjuk arra, hogy az Európai Bizottság ítéletét tartsák figyelem, vegyék figyelembe, a, és ezt alkalmazzuk a harmadik országokból való importra is. A tagállamoknak sürgősen végre kell hajtaniuk az ellenőrzéseket. Tudjuk, hogy itt van egy joghézag, hiszen gyakran például a határig szállítják az állatokat, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a jogszabályok megkerülését hogyan lehet ellehetetleníteni illetve hogyan tudunk olyan jogszabályokat kidolgozni, hogy ne lehessen megkerülni a bíróság ítéletét. A bizottságot arra is felszólítjuk, hogy ösztönzőket nyújtsanak a gazdálkodóknak, hogy a lehető legközelebbi vágóhelyre szállítsák az állatokat, és ezáltal a szállítási időt csökkentsék. Innovatív megoldásokra kell visszanyúlnia tehát a bizottságnak különböző állatszállító hajók nem lenne szabad, hogy engedélyt kapjanak az állatok szállítására, hiszen erre nem alkalmasak. Arra szólítjuk fel a tagállamokat, hogy az olyan állatszállító hajók, amelyek nem felelnek meg a rendeletben foglaltaknak, ezeket ne engedélyezzék, illetve ne újítsák meg a már kiadott engedélyeket arra is felszólítjuk a bizottságot és a tagállamokat, hogy jogsértések esetén igazítsák ki a szankciók szintjét, hiszen vannak tagállamok, ahol tízszerűen magas a büntetés, mint egy másik országban, és egy adott tagállamban, tehát egy tizede a szankció egy másik tagállamban alkalmazott szankciónak. Nem tudtuk természetesen az összes követelésünket megfogalmazni ebben a néhány sorban, Éppen ezért lesz még eh, számos kiegészítő módosítás egyfelől, másfelől pedig a számvevőszék eh, jelentését, amely az állatjóléttel foglalkozik, és amelyet a jövő héten fognak hivatalosan ismertetni, ezt is beépítjük majd a véleménye kapcsolatos módosító indítványokba. Köszönöm szépen, és érdeklődéssel várom az árnyékjelentéstevőkkel az együttműködést, biztos vagyok abban, hogy noha ez úgymond csak egy saját kezdeményezésű jelentés, azért hozzájárulhatunk az állatjólét szintjének javításához, ami nem csak az állatok, hanem az emberek és a környezetvédelme szempontjából is fontos. Köszönöm. Thank you very much, and uh, I give the floor. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő következnek először az ECR részre de Meszmelker úr, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is Karen Kánebaknak köszönettel tartozom a jelentés tervezetért. Csak annyit mondhatok, hogy általánosságban száz százalékban egyetértek vele. Számunkra is prioritás az állat egészségügy, különösen az irányelv megvalósítását illetően, illetve a szállítás során történő állat jólét, illetve annak védelme prioritás számunkra. 2016-ban vetettük föl ezt először, és az élő állatok harmadik országba történő exportálása során ez egy jelentős probléma. Az Állatjóléti Bizottságban vagy csoportban nagyon sokat beszéltünk erről, szakértőkkel konzultáltunk, tanulmányokat olvastunk, és a 8 órás időkorlát tulajdonképpen egy olyan kitétel, amelyet pártunk folyamatosan támogatott, a szakbizottságunk folyamatosan támogatott, és teljes mértékben egyetértek tehát a szöveggel. Szerintünk ez a 8 órás korlát, ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen, tehát ezzel teljes mértékben egyetértünk. Egyetlen egy dolog van, amit változtatnék ebben a bekezdésben. Szerintem az állatok tehát a vágásra szánt állatok és más állatok között nem kellene különbséget tenni. Szerintem jó lenne, hogyha ezt a két kategóriát egyenlő mértékben kezelnénk. Az EPRS tanulmány egyértelműen rámutat arra, hogy a rendelet megvalósítása végrehajtása valóban eredményt produkálhat. Úgyhogy zárásképpen lesz egy pár módosítunk, de összességében nagyon is egyetértünk a jelentéssel, kiválónak tartjuk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Hájtama úr következik ismét. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is anyanyelvemen fogok beszélni. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Igen, szerintem is egy kiváló jelentéstervezetet olvashatunk. Én is figyelemmel követtem a különböző vitákat az állatjóléti munkacsoportban, és széles körben beszéltünk ezekről a témákról. Dokumentumot is létrehoztunk, mindenképpen fellépést követelünk a mindenütt erőfeszítést teszünk az állat az állat jólét emelésére, azonban a szállítást figyelmen kívül hagyjuk, és ez így nem helyes. Vannak dolgok, amelyeket nagyon is támogatok a jelentésben, például az ellenőrzések száma, a 2,3 millió az 1,3 millió helyett. Ez azt azt mutatja, hogy az ellenőrzések területén még bizony van teendőnk, és sajnos még nem sikerült harmonizálni ezt a tevékenységet. Aztán a 9-es bekezdés, szankciók, vannak olyan tagállamok, amelyek nem vagy alig követik nyomon a szabálysértéseket, tehát hogyha rábukkannak valamilyen szabálysértésre, utána ez nem követik nyomon. Aztán ahogy előttem szólók is utaltak, nagyon fontos a harmadik országokkal való kapcsolat. 2016-ban egy írásos kérdésben is rámutatott erre, hogyha megnézzük a képeket, de igazából nem is javaslom, hogy nézzük meg a képeket, mert szinte lehetetlen ezeket, ezeket beemelni. Döbbenet, döbbenet, hogy milyen módon bánunk az állatokkal. Nagyon sokszor állatorvosi szakértők segítségét kérték, ők azonban semmilyen konkrét lépést nem tettek. Erre nagyon oda kell figyelnünk, az Európai Unió felelőssége az, hogy megfe- megfelelő szakembereket rendeljen ki a helyszínekre. Ismerem ezt a szakterületet, és tudom, hogy néha nehéz a, e, egy adott jogszabályt összeegyeztetni a közlekedési vagy szállítási jogszabályjal. Egy általános csomagra van szükség, nem akarjuk azt, hogy az állategészségügy, illetve a közlekedési ö, jogszabály hátrányosan érítse az állatok szállítását. Néhány tagállamban nagyon nehéz a szállítási, szállítási időt tiszteletben tartani, hiszen nagyon rosszak a körülmények. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen a, javítani kellene a jogszabályon ezen a területen. És legalábbis kötelezővé kellene tenni azt, hogy megfelelő pihenési helyeket alakítsanak ki a tagállamok. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Ekkóra Gue részéről. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Karin Kadenbachnak ezért a kitűnő jelentésért. Tisztelt kollégák, én a nyári szünetet arra használtam fel, hogy meggyőződjek saját magam arról, hogy mi a helyzet az élő állatok szállításával. Elutaztam Szlovéniába és Horvátországból, pedig megnéztem két kikötő helyzetét, és amit ott láttam, amit ott tapasztaltam, az egy teljes sok volt. Kopa kikötőjében, Szlovéniában, ugye Árnya Házakamp is ott volt velem, és más aktivisták láthat, ki voltunk téve a szlovén rendőrség vegzálásának. Úgy tűnik, hogy nem akarják tiszteletben tartani az európai szabályokat, amelyek az állatok szállítására vonatkoznak. Szinte hihetetlen az, hogy mit kellett tapasztaltunk. Európai képviselőként rendkívül minden tisztelet nélkül járta velünk szemben a szlovén rendőrség, kezdettől fogva megpróbálta a felvételeinket, a videó felvételeinket megakadályozni az állatok szállításáról, és azzal fenyegettek, hogy pénzbírságot rónak ki, elkobozzák az útlevelünket, illetve bevisznek a rendőrségre. Elvették tőlem az útlevelemet, és ezt csak azután kaptam vissza, hogy 200 eurót fizettem a rendőrnek ugyanakkor ez sem tántorított el bennünket. Elmondhatom önöknek, hogy minden egyes kamionnál, amelyet megvizsgáltuk, a hőmérséklet messze a megengedett szint felett volt. Volt, ahol majd, hogy nem 40 fokos melegben voltak az állatok, senki sem avatkozott be, nem volt a helyszínen állatorvos, a rendőrség sem lépett fel, és amikor felvetettük a körülményeket, telefonáltunk, senki sem jött, a rendőrség pedig kategórikusan megtagadta a kamionok ellenőrzését. Így néz ki Európában az állatvédelem. És ez egy szégyen. És mit tesz az Európai Bizottság? hazudik, szembe hazudik, hazudik nekünk és az állampolgároknak, és azt állítja, hogy az élő állatszállítmányok túlnyomó részét a szabályoknak megfelelően hajtják végre. És a krópai bevetést követően Rássá kikötőjébe látogattunk el Horvátországban, különböző utagállamokból, szállítottak oda állatokat, még Litvániából is, és borzasztó volt, amit láttunk, és amit a kameráink felvettek, azt, hogy mit tettek ott az állatokkal. Egy súlyosan sérült, üvölt állatot felraktak egy hajóra, azt hiszen nem fogom tudni elfelejteni sem azt, amit ott láttam. Felfoghatatlan, hogy ilyesmi az úgynevezett civilizált Európánkban megtörténhet és minden bizonyal ez nem egy elszigetelt eset volt. Az ott készített filmfelvételt a jövő héten Andrew Kajtis biztosnak is meg fogom mutatni, de a német televízióban is látható lesz majd a közeljövőben, és amit majd, ami azt követően történik, azt el tudják képzelni, felhördül majd a lakosság is, de fontos, hogy az emberek tudják, hogy mi a helyzet az állatvédelemmel Európában, és igenis gondolkozzanak el azon, hogy egy többség, még mindig az itt megválasztott európai képviselők többsége szemet huny, és süketnek teteti magát, amikor az állatjólét javításáról van szó. Higgyük el végre azt, hogy sürgősen cselekedni kell, máskülönben itt, ebben a parlamentben sohasem hivatkozhatunk az erkölcsre tenni kell végre valamit, hogy ennek az állatkínzásnak, ennek a legalizált állatkínzásnak véget vessünk. Köszönöm Kadenbach kollégának, mert ehhez a jelentéshez szerintem gyakorlatilag nem is van, nincs is szükség módosító indítványokra. Remélem, hogy ezáltal hozzá tudunk járulni a javításhoz, a helyzet javításához, és várom az eszmecserét a többi árnyékrendéstevővel. Köszönöm a figyelmüket! Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig az EFTD árnyékjelentés tevője, Évi képviselő következik. Grazie Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örömmel dolgozom ezen a jelentésen. Árnyék előadó voltam a petíciós bizottságban, ahol jó véleményt készítettünk. Reméljük, hogy a mezőgazdasági bizottság ezt teljes mértékben figyelembe tudja majd venni. Fontos jelentésről van szó, itt az állatok szállításáról, azért, mert nagyon sok bejelentés, nagyon sok petíció született az európai állampolgárok részéről, sok vizsgálat is indult, az európai állampolgárok rengeteg bejelentést tesznek, és fontos emlékeztetni arra is, hogy tulajdonképpen miért született ez meg, Azért, mert az elnökök értekezlete megtagadta, hogy egy valódi vizsgáló bizottságot állítson fel. Több mint 200 képviselő kérte ezt, mégsem fogadta el az elnökök értekezlete, hogy legyen egy ilyen bizottság. Legalább ez a szakbizottság el tudja készíteni ezt a jelentést. A demokrát demokratikus jogok és alapelvek kellene, hogy uralkodjanak ebben a házban. Hát mindegy, ilyen a helyzet. Inkább térjünk rá a jelentés érdemi részére. Én nagyon örülök Kadenbach asszony munkájának, nagyon jó kiindulópontnak, kiindulópontnak tartom ezt a véleménytervezetet, és remélem, hogy határozottan és világosan el tudjuk küzdeni, küldeni az Európai Parlament üzenetét, hogy ez a rendelet, ez az irányelv sajnos problémás, és a végrehajtása eh, sok gondot okoz a gyakorlatban. Fogalmazzunk világosan, hogy több millió eh, állat olyan körülmények között eh, közé kerül a szállítás során, amely nem elfogadható, és el kell ítélni mindenkit, aki az állatjóléti szabályokat és standardokat így megszegi, el kell ítélni azokat is, akik egész egyszerűen nem foglalkozzanak ezzel, mossák kezeiket, nem végeznek ellenőrzést, stb. nem érdekli őket, hogy az állatokat hogyan szállítják. Elmondták már mások is, hogy túl hosszú távolságra szállítják az állatokat, elköve, elfogadhatatlan körülmények között nem adnak nekik táplálékot, ivóvizet, és így tovább. Ezeket a problémákat rendszeresen bejelentik állampolgárok gyakorlatilag az ellenőrzések teljes hiányáról is beszámolnak, nincs a határon ellenőrzés, nem csak a török és EU-s határon, hanem másútt is. Gyakorlatilag soha nem ellenőriznek semmit, a szállítók is azt mondanak, amit akarnak. Itt is meg kell állapítani, ugye, hogy a biztos is küldtünk neki egy levelet, és erre reagálva százszerzalékos szabálybetartásról beszélt, hát ez elfogadhatatlan, ez nem az igazság. Mondom még egyszer, hogy nagyon jó kiinduló pont ez a véleménytervezet, egyetértek a már felvetett pontokkal, és majd hozzáadok még egy-két dolgot, ahol el lehet mélyíteni a jelentést. Például az, hogy nem tartják tiszteletben a pihenőidőt, a túlzsúfoltságban nincs víz, nincs élelmiszer, túl magas a hőmérséklet, tehát a szabályokat nem tartják be. Tehát ezeken a pontokon még lehet mélyíteni a szöveget, a lehető legtényszerűbbek és legkonkrétabbak igyekszünk majd lenni, hogy ezt a jó munkát, amit elvégzett az előadó asszony, kiegészítsük. Köszönöm. Thank you very much, and now we go to... Köszönöm szépen. Most akkor további hozzászólások következnek. Müller asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Kádenbach asszonynak köszönetet mondani ezért a jelentésért. A végrehajtás az Agri kezében van, az Agri a fő bizottság, minden bizonyal mi is jelentősen hozzájárulhatunk ehhez a munkához. Láthatjuk, hogy a rendelet jó, ugyanakkor a végrehajtás számos lehetőséget nyit, nyújt ahhoz, hogy megkerüljék a jogszabályokat, és ez végeredményben nem járul hozzá az állatvédelem javításához. Azt hiszem, elég hosszú ideig néztünk tétlenül, és próbáltuk befolyásolni a tagállamokat, ez sajnos nem működik. A várakozási idők a külső határok mentén ezekről hallottunk, említették, valamint a gyűjtő helyekről is hallottunk. Tudjuk mindannyian, hogy az eu kívüli állatokat nem, az eu kívül az állatokat nem rakodják ki, nem látják el őket élelemmel és vízzel. Ezért úgy gondolom, hogy most sürgősen többre van szükség, mint pusztán iránymutatások kiírása. A borjak esetében még súlyosabb a helyzet, ezért én úgy gondolom, hogy ügyelnünk kell arra, hogy a 8 órás szállítási időt ne lépjük túl. Személyes meggyőződésem, hogy tartozunk ennyivel az állatoknak, én, mint gazdálkodó is ügyelek arra, hogy egészségesek legyenek az állatok, ezért nem vállalhatom azt sem, hogy hosszabbak legyenek a szállítási idők. Komoly problémákat tapasztalunk, a világon különböző országok is látjuk már, mint Ausztrália vagy Új-Zéland nagy jelentőséget tulajdonítanak az állatvédelemnek, élő állatokat bizonyos helyeken már nem szállítanak, juhokat például. Amit a bizottság említett, az tulajdonképpen rendben van, de igazából nem visz bennünket előbbre. Én is intéztem egy kérdést a bizottsághoz, és felvetettem azt, hogy csökkentjük-e a harmadik országokban az élőállat szállítását, erre nem került sor érték alapú megközelítésre van szükség, az állatvédelem is ez, ugyanakkor ha, az, ugyanakkor ha nem tartjuk tiszteletben az állatvédelmi kitételeket, akkor bátrabban kell fellépnünk, és Európán kívülre meg kellene tiltanunk az élőállat szállítását. Egyébként határozott meggyőződésem, hogyha vannak vágó állatok, amelyeket a közelben vágják le, jobb lesz a hús minősége is, mint hogyha stressznek tennénk ki a szállított állatokat. Meg kellene fontolnunk a szankciókat, és a kockázatalapú megközelítést ki kellene terjesztenünk. Ek kolléga jelentése tájékoztatása hiteles, nyilván Európán kívül sincs minden rendben. Például az élvállatok hajon való szállítása szerintem nem elfogadható. Ami pedig a kockázatokat, illetve a kockázat alapú megközelítést és a szankciókat illeti, ha ezeket vesszük fontolóra, akkor jövő héten ugye a széndiokszid kibocsátási célokról is beszélünk a tehergépjárműveknél, és szankciókat léptetünk életbe, hogyha túllépik a megengedett keretet. Azt hiszem ebben az összefüggésben az állatvédelmi standardokról is beszélnünk kellene, és itt is szankciókat kellene megkövetelnünk. Szerintem egyértelmű, hogy um, állatok, uh, amelyeket Európán kívülre szállítjuk, ezek, uh, font, ezek különleges védelemre szorulnak, de minden egyéb esetben Európán belül kell levágni ezeket az állatokat. Köszönöm. Thank you, and I was informed... Köszönöm, és arról tájékoztattak, hogy a zöld árnyék jelentéstevőt Taylor urat helyettesítik, úgyhogy Telemens kap szót. Uh, Köszönöm szépen, a zöldek is szeretnének az állatszállításhoz hozzászólni. Kollégám nagyon fontos árnyék előadói ülésen van, ezért beszélek helyette, és az iPhone-omat használom mert egyetértek az érveivel. Az állatszállításnak egész egyszerűen meg sem kellene történni azt szeretném, hogy az élő állatszállítás az megszűnjön, csak állati tetemek és hússzállítása arra kerüljön sor. Több millió állatot kell megvédeni ettől a szükségtelen kegyetlenségtől, de emellett, hogy ezt megtesszük, még a kapcsolódó szállítást is megszüntetjük, a környezetvédelem is javul, hiszen a szennyezőanyagok kibocsátása, ha a szállítás meg nem történtében szintén nem történik meg, Egyetértek az előadóval a 8 óránál hosszabb szállítással kapcsolatban. Én szeretném ezt a maximumot 4 órára csökkenteni. Minden út, ami a vágóhírra vezet, az 4 óránál ne tarthasson tovább. És remélem, hogy az európai állatorvosok is velem értenek egyet, hogy az állatokat hízlalni, illetve vágóhidra vinni ugyanabban a régióban kellene, ahol ö, éltek. A regionális vágóhidak és húsfeldolgozók kellene, hogy működjenek, akár legyenek mobil vágóhidak. Egyetértek azzal is, hogy az állatoknak nagyon sok stresszt okoz a késlekedés a határokon, például az EU-török határon. Több órákra, vagy akár napokra is elnyúlhat ez a várakozás. Rettenetes szenvedést és akár halálát is okozva az állatoknak az európai szállítóknak meg kell felelni a rendelet követelményeinek. A szállítás célállomásáig, akkor is, hogyha ez a célállomás az Európai Unión kívül van. Nincsenek megfelelő létesítmények, akár a harmad, kívüli harmadik országokban sem, tehát szinte lehetetlen megfelelni a követelményeknek. Ezért követelem az élő állatszállítást harmadik országokba betiltani. Döbbenetes, hogy mennyire nem tartják be az európai államok ezeket a szabályokat és intézkedéseket várunk, jobb gépjármű standardok, több állategészségügyi ellenőrzés, és legyen európai szerte európai szintű fekete lista, ahol a meg nem felelő szállítók szerepelnek. És a szállítóknak biztosítsuk a szükséges feltételeket a jogszabály értelmében. Az állatszállítók szó szerint gyilkosságokat úsznak meg, ezt meg kell állítani, és köszönöm az előadó munkáját. Köszönöm, és Házenkamp asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden évben több mint 4 millió szarvasmarha, 1,4 milliárd csirke, hasonló számú sertés és egyéb állatszállítására kerül sor az EU-n belül, illetve kívül. A 90-es években láttam egy dokumentumfilmet a televízióban, ami bemutatja, hogy hogyan is szállítják az állatokat, hajókon például, európai kikötőkből kiindulva. Ebben a dokumentumfilmben annyira szörnyűnek és kegyetlennek tartottam a látottakat, hogy felvettem a kapcsolatot egy állatvédő szervezettel, és ma azt látom, hogy semmi nem változott azokhoz az időkhöz képest. A bizottság azt mondja, hogy ó, persze, hát már majdnem 100%-ban betartják az európai szabályokat. Hát ez egész egyszerűen nem igaz. Ekúrral, kollégámmal együtt elmentünk Szlován, Szlovéniába, Horvátországba, és két külső kikötőt is megnéztünk az EU határain kívül lévő kikötött, hogy az állatszállítás körülményeit vizsgáljuk. Hát le sem tudom írni, hogy mit láttunk. A, ezeken a hajókon fiatal állatok is utaznak, szarvasmarhák, fia, borjuk, és így tovább. És egyetlen egy beérkező szállító sem teljesített az európai szabályokat. Ez nem véletlen volt. Én egy reggel odaérkeztem, az első kamionban a hőmérsékletet megmértük, korán reggel, és 35 fok fölötti volt a hőmérséklet ebben a kamionban. Minden egyes kamionban túl magas volt a hőmérséklet, az állatok elvesztették az eszméletüket ettől a nagy melegtől, nem volt tisztaság, nem volt jelen semmilyen állatorvos, az állatokkal senki nem törődött, és még rosszabb, a rendőrség jelen van, de a rendőrség az ágazatot védi. Nem ellenőrzik a gépjárműveket, a rendőrség gyakorlatilag mindenkit távol tart ezektől a kamionoktól, hogy semmilyen ellenőrzésre ne kerülhessen sor. És hát állíthatom biztonsággal önöknek, hogy a korrupció is felmerül itt határokon átnyúló problémáról van szó, amelyre felhívták a figyelmünket. Egyre több állatot szállítanak, egyre kevesebb az ellenőrzés, túl hosszú ideig szállítják ezeket az élő állatokat, és nem csak arról van itt szó, hogy a tengeri szállítás körülményei elfogadhatatlanok, hanem például a Bulgáriából Írországba szállított állat például először egy kamionba kerül egy kikötőre, utána a kikötőben felterelik egy hajóra, a hajóról egy újabb kikötőbe érkezik meg, ott egy másik kamionra kerül föl, áthalad Európán, és az is lehet, hogy ezután Szlovéniában leszel, fölkerül egy másik hajóra, Izraelbe, vagy én nem tudom hova szállítják tovább, és végül egy újabb kamionra szállítják föl, ahol a, amivel a végcél el, eljut. Tehát ez nem elfogadható, nem lehet azt mondani, hogy apró incidensekről van szó, és hogy mindenki betartja a szabályokat ez a bizottság részéről elfogadhatatlan, hogy így reagál. A jelentéstervezetre visszatérve, ugyanúgy, mint a parlamenti kutatószolgálat jelentésében, itt is a vágóhídra irányuló állatszállításokat vizsgálták, nem pedig a tenyészállatok szállítását, de ez hiányosság szerintem. Ugyanis a tenyészállatok szállításánál is például, hogyha vemhes szarvasmarhákat vagy borjakat szállítanak, itt is nagyon itt is komoly problémák adódhatnak. A szopós borjak például, hogyha út közben, a szállítás közben nem kapnak vizet, kiszáradhatnak, és itt tovább. Tehát ezt is figyelembe kell venni a tenyészállatok szállítását is. Hiányzik a megoldás, keményebben kell fellépni, kevesebb szállítás, több ellenőrzés, drasztikus csökkenése a szállítási időnek, és be kell tiltani az EU-n kívüli vágóhidakra való szállítást, az állategészségügyi körülményeket csak úgy javíthatjuk, hogyha ezt a szörnyű szenvedést megszüntetjük, és radikális változásokat vezetünk be a rendszerekben, az élelmiszerügyi rendszerben is, és hogy több növényi alapú táplálékot fogyasztunk, és kevesebb hús alapút. Zárásként elnök úr, az elmúlt években 200 20 képviselő a teljes politikai spektrumból vizsgáló bizottság felállítását kérte ebben a témában. Hát ez a jelentés egy kezdet, de sajnos nem elég ahhoz, hogy a hosszú távú szállítás megszűnjön. A bizottság a tagállamokra mutogat, hogy ez az ő felelősségük, a tagállamok visszamutogatnak a bizottságra, így semmi sem fog történni. Komolyan kell venni ezt a témát. Én árnyék előadóként így teszek, a mezőgazdasági és a közlekedési bizottságban is ragaszkodni kell ehhez a témához. Remélem, hogy az MV bizottságban a kollégák majd követni fogják az ajánlásainkat. Köszönöm. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. És most hadd tegyek egy rövid személyes megjegyzést, nem elnökként, hanem magánszemélyként. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak, mindenkinek, aki ebben a témában ilyen keményen dolgozik, mert hosszú ideje az a meggyőződésem, hogy a hosszú távú állatszállítás az Európai Unióban az egyik legrosszabb eh, gyakorlatilag vág, vágóhíd az Európai Unió határain belül a bizottság és az EU-s intézmények reakciója, illetve a tagállami intézmények reakciója rontja a problémát, nem pedig megoldja. Valóban remélem, hogy ez az eszmecsere, ez a kis jelentés hozzájárulhat a helyzet javításához, ahhoz, hogy a meglévő jogszabályt jobban hajtsák végre, de ahhoz is, hogy sikerüljön szigorúbb szabályokat teremteni az állatok védelmére. Végül, de nem utolsó sorban megadnám a szót Guteland asszonynak, és utána következik a bizottság, hogy reagáljon az elhangzottakra, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Kadebach asszonynak ezt a kiváló jelentést. Ami engem illet, én ugyanúgy érzem magam, mint ön, elnök úr, engem is komolyan aggaszt a helyzet, de bátorít a kollégák véleménye, akik ugyan úgy vélekednek erről a helyzetről. Azt mondanám, hogy ha nincs jogszabály, akkor az ember frusztráltnak érezheti magát, de hogyha van egy jogszabály, amelyet nem tartanak be, akkor ez a frusztráció még erősebb, egy kicsit már cinikussá válik ez a helyzet. Az az érzésem, hogyha nem elég szigorú egy jogszabály, vagy azt nem tartják be, akkor tulajdonképpen inkább az előre haladás akadálya. Kollégák is említették, hogy mennyire frusztrálja őket az, hogy már 30 éve küzdenek, megvan a jogszabály, és a helyzet meg még mindig ugyanaz, nem változik semmi az állatok körülményeiből de bátorít az, hogy a kollégák egyetértenek, hogy ők is elfogadhatatlanak tartják az állatok szállítását ilyen körülmények között. Tudjuk, hogy nem kapnak vizet, szenvednek a hőségtől, betegek, és fiatal állatokat is szállítanak, amelyeknek az anyaállatra szükségük lenne, és én mindig nagyon mérges leszek, amikor e, ezt látom, vagy erre gondolok, hogy ez hogy zajlik a tagállamokban. Azt hiszem, hogy az állampolgárok egyébként mellettünk állnak, olyan sokan gondolják azt, hogy nem elég az, amit teszünk, és meg kell erősíteni a jogszabályt. Méghozzá úgy, ahogy azt Karin bemutatta, és az állampolgárok is támogatnák a szigorúbb intézkedéseket, hogy garantáljuk, hogy ne adódhasson elő ilyen helyzet, sok ilyen helyzet, mint amit ma látunk. Tehát érzelmi leg is felkavaró ez, de egyébként is biztató, hogy ilyen sok kolléga szeretné valóban megváltoztatni azt a helyzetet, úgyhogy mindenkinek köszönöm. Köszönöm, és most megadnám a szót eh, Anna Ramirez Mélának az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a jelentésért. Eh, Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy jó jelentés, amely kiegyensúlyozott is Nyilván hallották ezt már, az eh, élő állatszállítás az állatjólét szempontjából a bizottság prioritásai közé tartozik, dolgozunk ezen, elismerjük, hogy még vannak problémák a végrehajtással kapcsolatban, de ahogyan a vélemény is azt eh, kimutatja, történtek előrelépések, és a bizottság eh, részéről hiszünk abban, hogy a helyzet ugyan rossz bizonyos területeken, de azért történtek komoly előrelépések, nagyon sok minden megfelelően történik, és hogyha végre hajtják ezt a jogszabályt, akkor az védelmet nyújt az állatoknak. Ennyit tudunk elmondani. A bizottság egyeztet a tagállamokkal és más felekkel, mint nem kormányzati szervekkel és gazdálkodókkal is, hogy megoldjuk, orvosoljuk az itt felvázolt problémákat, például az állatok exportjával vagy hosszú szállításával kapcsolatban, mint magán az Európai Unión belüli szállítással kapcsolatban. A platformon, illetve a kapcsolattartó pontok hálózatán keresztül is egyeztetünk, és várjuk a parlamenttől a végleges jelentést. Thank you. Köszönöm szépen. És nem tudom, Karin, szeretne reagálni a bizottság hozzászólására. Köszönöm szépen. Én is meg vagyok győződve arról, hogy a bizottság ezen a területen megpróbál előrelépni. Éppen ezért a különböző képviselők a tagállamokhoz is fogunk fordulni. A következő napokban megkapjuk a számbevőszék jelentését, abból is kiderül, hogy itt nem csak a szállítás jelent problémát, hanem az is, hogy hogyan kezeljük az állat jólétet, az állatok egészségét és az emberi egészség kérdését is. Számos területen javításra van szükség. Szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásaikat ehhez a témához. Ahogyan Gyuta elmondta, én is egyfelől frusztrált vagyok, ha megnézem, hogy milyen a helyzet, ugyanakkor bizakodó is vagyok, ha figyelembe veszem a különböző kollégák és a képviselőcsoportok álláspontját, mert úgy vélem, hogy együtt képesek leszünk haladást elérni, és ahogyan egyes kollégák, én is póttag vagyok az Agrárbizottságban, amely az illetékes bizottság, és természetesen ott is erőfeszítéseket teszünk majd hogy a jelentésben foglalt álláspontjaink majd bekerüljenek a végső jelentésbe is. Várom az együttműködést, és bízom abban, hogy ez egy lényegi lépés lehet egy olyan Európa felé, amely komolyan veszi az állatvédelmet, az állatok, az emberek és a környezetvédelmét is nagyra értékeli. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ami pedig a menetrendet illeti, a módosítók benyújtásának határideje november 18-11 óra, december 6-án szavazunk az MV-ben, az Agriban pedig január 21-én fogunk szavazni. 14-e, november 14, 11 óra. November 14, és most áttérünk a következő pontra. Köszönöm szépen az eszmecserét. Most pedig áttérünk a Zöldebb Városok Európai évéről szóló rendi pontra. Ez egy állásfoglalási indítvány. Először megadnám a szót a társ előadóknak. Először Sáldemózi képviselője a szó. Ja, siger Petikanen, hun er jo nok hjemme i Helsinki i, øh, i dag. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon sokan Helsinkiben vannak a néppárti kongresszus miatt. Most azonban egy kérdést szeretnék, egy kérést szeretnék megfogalmazni. Támogatást kívánok elérni. Ez pedig az, hogy 20 várost karoljunk föl. Szerintem nagyon jó, nagyon jó kezdeményezésről van szó, nagyon fontos, hogy a városaink zöldebbek legyenek. Környezetvédelmi szempontból, illetve az éghajlatváltozás szempontjából valóban nagyon fontos az, hogy zöldebbek legyenek a városok, hiszen ezzel a biodiverzitást erősíthetjük, a víz pocsékolását csökkenthetjük, illetve odafigyelhetünk arra, hogy tiszta ivóvízünk legyen, meg, meg kiméljük a környezetet, és a CO2 kibocsátást is csökkentsük. Ugyanez vonatkozik a hőtermelésre. Azt látjuk tehát, hogy éghajlatbarát politikát alakíthatunk ki ezáltal. Vannak egészségügyi vonatkozások is, hogyha meg tudjuk erősíteni az erőfeszítéseinket, és valóban zöldebbek lesznek a városok, akkor csökkenthetjük a zajterhelést, illetve a légszennyezést. Ez nagyon nagy problémát jelent nagyon sok város esetében. Azt látjuk tehát, hogy minden szinten óriási jelentősége van annak, hogy támogassuk, támogassuk a városainkat, hogy azok környezetbarátabbá váljanak. Ez a Zöldebb Városok Európai Éve fókuszpontot adhat. Mit tehetünk? Ennek keretében tanulhatunk egymástól. Azt kérem tehát a bizottságtól, hogy lépjen ezen a területen, azért, mert úgy érezzük, hogy a jó ötletek cseréje, a legjobb gyakorlat cseréje nagyon jó ötlet, nagyon jó módszer arra, hogy tanuljunk, tanuljunk egymástól, és így fenntarthatóbb megoldásokat találjuk. Reméljük, hogy a bizottság mellénk áll, és valóban segít megvalósítani ezt a programot jó pár kezdeményezés segítségével. Valóban egy olyan keretet hozhatunk létre, amely a tapasztalatcserét biztosítja. És így közösen a környezet érdekében föléphetünk. Úgyhogy azt kérem minden frakciótól támogassa ezt az állásfoglalást. Nagyon sok egészségügyi, környezetvédelmi, éghajlati előnye jár ez, és összességében hozzájárul az életminőség javításához, amely fontos az állampolgárok számára. Kérem tehát, hogy támogassák azt. Köszönöm. Elnök, Visnyiszka asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy a Zöldebb Városok projektje kiváló projekt, hiszen az európai állampolgárok 72%-a városokban él, és a Zöldebb Városok gondolata, illetve elképzelése segíthet abban, hogy ezek fenntarthatóbbá váljanak, illetve a, a lakók számára élhetőbb helyek legyenek. A város élet különböző aspektusait kell végig gondolnunk, környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi, illetve kulturális kérdéseket, azért, mert ezek szoros összefüggésben állnak egymással. Hogyha látjuk az összefonódásokat, akkor lehetünk sikeresek. Ami pedig a forrásokat illeti, a városok fellendítésére szánt összegek célja a gazdasági és társadalmi fejlődés. Azt látjuk, hogy a tagállamokban eltérő a helyzet. Nos, hadd számoljak be a lengyel stratégiáról. Jelenleg Lengyelországban van egy prioritás program, amely neve, amelynek a célja tiszta levegő, 24 milliárd eurót allokált a kormány 2018-2029-es időszakra a projekt összességében több mint 30 milliárd eurót ö, vesz majd igénybe. Ennek a programnak a célja a lakossági háztartások energiafelhasználásának javítása, a jobb hőszigetelés, kialakítása, illetve a fűtési rendszerek modernizálása. Észben kell tartanunk, hogy a fűtési hálózatok segíthetnek a kibocsátás csökkentésében. Hogyha a városokat nem terheli a smog, akkor ez nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy megfeleljünk a Párizsi megállapodás keretében kitűzött céljainknak, és ez alkalommal szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta a módosítómat, amely az ETS felülvizsgálatát tűzte ki célul, prioritásként határozta meg a központi fűtés felülvizsgálatát, hiszen Lengyelországban ez egy nagyon fontos lépés volt a zöldebb városok kialakítása felé Lengyelországban. Így érhetjük el a tisztább levegőt, tehát a távfűtés javítása a lengyel városok e- levegőjének tisztaságán nagy mértékben javíthat. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Az ALDE részéről jelten neki asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik segítettek összeállítani ezt az állásfoglalást. Üdvözlöm a kezdeményezést a zöld évek az, Euró- a Zöld Citik Európai Évének kezdeményezését. Nagyon remélem, hogy ennek keretében megoszthatjuk egymással a legjobb gyakorlatot, illetve a tapasztalatainkat. Azt látjuk, hogy a világ lakosságának nagy többsége városokban él, és a városok azok, amelyek az erőforrások, a világ erőforrásainak nagy részét felhasználják. Nagyon fontos tehát, hogy lássuk, hogyan szerveződnek a városok, hiszen az éghajlat elleni, éghajlatváltozás elleni harc keretében is ez egy fontos tényező. Az állampolgároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy fenntartható formában éljenek, újrahasznosítsák az a eldobandó anyagokat, illetve megfelelően sportoljanak, hiszen ezek a lakossági fellépések csökkenthetik a CO2 kibocsátást. Hogyha a zöld infrastruktúrákban, illetve zöld területeken töltünk időt, ez nagyon fontos egészségügyi előnyökkel jár, ezért a városi, városokon belül nagyon fontos, hogy kialakíthassunk ilyen zöld térségeket, hiszen ez védelmet nyújt a túlzott meleg esetében is, amely szintén nagyon fontos probléma a zsúfolt városokban. Ezen kívül a zöld városok arra adnak motivációt, hogy az emberek sportoljanak, és ez is egészséges. Barcelonában, más metropoliszokban, illetve kisebb városokban, mint Lahti Finnországban vannak olyan kezdeményezések, amelyek holisztikus formában kívánják átalakítani a városi környezetet. Ez üdvözlendő. Nagy érdeklődéssel várom ezt a fórumot, amely összefogja az említett kezdeményezéseket. Köszönöm. Köszönöm. Eckhout úr következik a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Én is örömmel fogadom ezt a kezdeményezést. A Zöld Városok Európai Évével kapcsolatban én azt várom el, hogy a mi városaink nagyobb fenntarthatóságot képviselnek majd, ugyanis az európai lakosság háromnegyede városokban vagy elővárosokban él és fenntartható megoldások ott találhatóak a civilizációval kapcsolatos problémák, amelyeket meg kell oldanunk. A városokat jobban fel kell vértezni ahhoz, hogy lehetővé tegyik a jobb életminőséget, és a jövő kihívásaira jobban tudjanak reagálni. A, zöld, a városok zöldítésével egy nagyon fontos lépést tennénk ebbe az irányba. Csak hogy egy példát említsek, környezetbarát közbeszerzések például egy tökéletes eszközt jelentenének, ugyanis a helyi gazdaság értékképzését is javíthatnánk ezzel, hogy átálljanak a fenntarthatóságra. Az emberek nagy koncentrációja a városokban gyakran súlyos környezeti problémákat idéz elő, e fölött nem hunyhatunk többé szemet. Éppen ezért remélem, hogy az Európai Unió döntéshozói ezzel az új kezdeményezéssel a városi térségek és a zöldítés érdekében felhívják az emberek figyelmét arra, hogy nagyobb fenntarthatóságra van szükség. Köszönöm. Thank you and sorry for... Köszönöm szépen, elnézést ezért a félreértésért. Ek úr szólt hozzá a GUE részéről, most a zöldek álláspontját fogjuk meghallgatni, és azt Eichhout képviselő fogja ismertetni. Köszönöm, elnök úr, hát Eichhout végül is alig van különbség a kettő között. A, a minimális a különbség Én is szeretnék gratulálni, és jelezni, hogy örömmel fogadom ezt a kezdeményezést. A kollégáim is elmondták, de tény, hogy egyre inkább tisztában vagyunk azzal, hogy ha megnézzük a helyi kezdeményezéseket, egyre több történik, nem csak Európában, hanem máshol is a világon, például az Egyesült Államokban, ahol tudjuk, hogy van egy központi kormány, amely ugyan kilép a párizsi megállapodásból, ennek ellenére a városok átvesznek az Egyesült Államokban is számos kezdeményezést az éghajlat változás a környezetvédelem érdekében és előmozdítják azokat a csökkentési célokat, amelyekre szükség van. Az Európai Városok Koalíciója, az éghajlatváltozással kapcsolatos politikáknál az aktív fellépés, illetve a fenntarthatóság eh, a városokban, tehát láthatjuk, hogy mindez a városokban zajlik. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy 2020-ban eh, konkrét eh, figyelmet szentelünk a zöldebb városoknak, azon lépéseknek, amelyeket ott megtesznek, és azon eredményeknek, amelyeket ott helyi szinten érnek el, akkor, amikor például európai szinten kudarcot vallunk, például az autók, a tisztább autók ösztönzése terén európai szinten kudarcot vallottunk, de a városi szintre helyeztük át a fellépést, és erről komoly vita folyik több, tagállama, több tagállamban. Többet tehetünk tehát a zöld városok támogatása érdekében, de örülök annak, hogy vannak ilyen városok, és támogatom ezt az állásfoglalást. Köszönöm szépen! Most az FDD következik, Evi képviselő. Anche io sostengo convintamente questa risoluzione. Köszönöm, elnök úr, én is támogatom ezeket a megoldásokat. A zöld városok témája abszolút releváns a jövőre nézve, és hát a városainkat tisztábbá kell tenni, zöld infrastruktúrával kellene, hogy rendelkezzenek, és már nagyon régóta dolgozunk ezen. Sajnos viszont több tucat esetben sok városban, Európában rosszul zajlik az irányítás, és a meteorológiai események is sajnos igen károsak lehetnek. Láttuk észak, illetve dél Olaszországban is több példán, hogy az éghajlatváltozás nyomán milyen események következnek be. Sok sérültet és sajnos halottat is maguk mögött hagyva. Hogyha jobban vigyáztunk volna a természetre, az örökségünkre, akkor elkerülhetőek lettek volna ezek a halálesetek, hogyha egyensúlyban tartottuk volna a dolgokat és védtük volna a környezetet. Az ellenálló képességre szeretnék kitérni, mint egy fogalomra a városok esetében, és ebben az állásfoglalásban most megvan a lehetőségünk arra, hogy ezt kiemeljük, és egyetértek a zöld infrastruktúra fejlesztésével, hogy ez a városokat szolidabbá, robusztusabbá teszi. 2020-at tehát egyetértek azzal, hogy kinevezzük a Zöldebb Városok Európai Évének. Egy roadmapra van szükség, amely a zöldebb városok kiépítése felé kialakítása felé mutat. Az elkövetkezendő évtizedekben sokat tehetnek a városok azért, hogy alkalmazkodjunk, kezelni tudjuk az éghajlatváltozást. Látjuk a helyszínen mindig hogy sajnos eddig keveset tettünk, és nagyon gyakran előfordul helyi szinten, hogy az emberek egyedül maradnak ezekkel a hatalmas problémákkal szemben, amelyeket nem helyi szinten, csak helyi, regionális és, Európa, és nemzeti szinten kellene megoldani, hanem európai szinten is. Itt is kellene, hogy legyen támogatás. A stratégiai város tervezés, erre van szükség, amely az állampolgárok aktív részvételére épít, és amely valóban hosszú távra tekint előre, megfogalmazna, hogy megfogalmazva, hogy hova kívánnak eljutni az állampolgárok. Én lombardiai vagyok, és nagyon fontos számomra, hogy a városok tudjanak többet tenni, mint ezt az abszurd városfejlesztési modellt követni, ami van, hogy egyre inkább csak újabb és újabb területeket falnak fel, a vidék megszűnik. 2018-as jelentést olvastam az Isprától, és Olaszországban hatalmas gyorsasággal falják fel a városok a szabad területeket, másodpercenként két négyzetméter fogy el. Tehát hihetetlen a földterület elfogyása, és ez egész egyszerűen fenntarthatatlan és csak súlyol, súlyosbítja a helyzetet, még a vízügyi helyzetet is. Az ország tehát nagyon messze van a fenntartható célkitűzések teljesítésétől, például a 15-ös célkitűzés, hogy fenntartható módon használjuk fel a föld erőforrásait, és mondom még, hogy módosítókat nyújtunk majd be a szöveghez. Köszönöm szépen! Um, Köszönöm! Itt akkor az árnyék előadó köre befejeződött hogyha van valaki, aki még szólni kíván, akkor szólhat Zorinyó úr. Muito obrigado. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna eh, gratulálni én is az állásfoglalás szerzőinek, amely azt javasolja, hogy 2020 legyen a zöldebb eh, városok európai éve. Mindannyian tudjuk, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe az európai városok, a levegő rossz minősége, a a város központok túltelítettsége, és a természeti katasztrófák is egyre szélsőségesebbek. Éppen ezért az állampolgárok aktív bevonására van szükség, amikor is áttérünk a városok egy újabb szervezési modellje felé és az Európai Bizottság megfelelő finanszírozást kell, hogy garantáljon a városok fenntarthatósága érdekében. Ki kell emelnünk azt is, hogy harmonikus fejlődés, városfejlődés pozitív hatással lehet, ugyanis egy új egyensúly, egy új területi egyensúly alakul ki. Lisszabon az Európai Bizottságnak köszönhetően 2020-ban a zöld város, zöld zöld város lesz, az Európai Zöld Főváros. Ez a mobilitással kapcsolatos összefügg ugye a kerékpárok fokozottabb használatával, a tömegközlekedési megoldásokkal, illetve az épületek energetikai felújításával. Éppen ezért büszke vagyok arra, hogy 2020-ban az Európai Zöldvárosok évében Lisszabon ezt a címet megkapja. Ezáltal a városok lakhatóbbak, élhetőbbek, kellemesebbek lesznek. Ezért támogatom ezt az állásfoglalást, ami véleményem szerint egy remek kiinduló pont lesz. Köszönöm. Thank you, and now I give the floor to the... Köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót Foszkó asszonynak. Köszönöm szépen. Ezt az állásfoglalást a bizottság is örömmel fogadja, illetve ezt a szándékot, hogy az Európai Parlament nagy jelentőséget kíván tulajdonítani a városok zöldítésének. Évek óta a bizottságnál ez egy komoly szándék. Néhány példát is megemlítenék arról, hogy a bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy a helyi szintet jobban bevonjuk a zöldítésbe. Ez ugyanis az állampolgárok és mindenki életminősége szempontjából kulcsfontosságú. Az Európai Bizottság évek óta dolgozik egy díj kiterjesztésén, ez 8-10 éve jött létre. Ez az Európai Zöld Város. Az egyik parlamenti képviselő most említette, hogy Lisszabon lesz 2020-ban a Zöld Európai Főváros díjazottja, és ez egy remek alkalom lesz eh, ahhoz, hogy hangsúlyozzuk ennek a jelentőségét, ugyanis 2020-ban eh, lesz tíz éve, hogy eh, elismertük ezt a díjat. Ez egy nagyon fontos díj, mert elismeri azt, amit egy város számos területen megtett, és ezt más hozzászólásokból is hallhattuk, annak érdekében, hogy fenntarthatóbb legyen maga a város. Szeretnénk önökkel is jobban együttműködni annak érdekében, hogy ez az esemény láthatóbb legyen, ismertebb legyen, és a biodiverzitás és a környezet baráttá való tétel struktúrája, stratégiája ismertebb legyen. Tehát szeretnénk felhívni a figyelmet a helyi szint fontosságára amikor is a környezetvédelem minőségét szeretnénk javítani. A bizottság számos területen dolgozik, önök is hangsúlyozták, hogy a fenntarthatóság egy horizontális cél a városi menetrendben. Például vannak a partnerségi stratégiák, a helyi szinteket is bevonjuk, például a földhasználat tekintetében az egyik hozzászólás is utalt erre. Egy cselekvési terv is létrejött, és jelenleg folyik a nyilvános konzultáció. Számos fellépést fogunk javasolni a politikai döntéshozók számára is, hogy a biodiverzitás és a földhasználat hogyan javítható. A megoldásokat a városok fő problémáira így próbáljuk nyújtani, például a légszennyezés, a vízek szennyezettsége, de vannak egyéb konkrét eszközök is, amelyeket felhasználunk a légszennyezettség volt az egyik probléma, amelyet önök is kiemeltek. Az Európai Bizottság dolgozik annak érdekében, hogy kötelezettségszegési eljárások életbeléptetésével is javítsuk a légvegő minőségét a városokban. Van egy másik projekt, az Ankút, ami 2016-ban kezdődött, és a helyi szintű zöld infrastruktúrák kiépítését szeretnénk javítani 20 város részvételével, és körülbelül 40 város pályázott. Az önök kísérleti projektjének köszönhetően javítjuk ezt a hálózatot, hogy a bevált gyakorlatokat könnyebb legyen megosztani. Önök is hangsúlyozták, hogy ez mennyire fontos, hogy a városok tanulhassanak egymástól, és javíthassák ezáltal a helyzetüket. Ebben az évben az Európai Bizottság megszervezte a Zöld Hetet, amely a városoknak szenteltünk, a zöld városoknak. Ez egy nagyon sikeres kezdeményezés volt. A speed dating keretében a városok képviselő össze tudtak ülni, és meg tudták egymással osztani a bevált gyakorlatokat amelyeket aztán hazavihettek, hogy otthon is végrehajtsák őket. Végezetül szeretném a finanszírozást is megemlíteni, hiszen ezt önök is felvetették. Természetesen a helyi szint fontossága a szubszidiaritás mellett kiemelendő. A több éves pénzügyi keret javaslata is, amelyet a bizottság előterjesztett, a fenntarthatóság szerepet kap ebben a keretben, a LIFE finanszírozást is megemlíthetném a biodiverzitás szempontjából. 25%-os növekedés figyelhető majd meg, és várjuk olyan kell a további együttműködést is. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Ami pedig a menetrendet illeti, a módosítók benyújtásának határideje november 14-11 óra Szavazni az MV-ben december 6-án fogunk, és a plenárison megvitatni és szavazni, majd a januári ülés, ülés szak során fogunk. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra, ami egy eszmecsere Björn Hansen úrral, az EHA ügyvezető igazgatójával, akit kérnék is, hogy fáradjon ide a pódiumra. To have a egy hosszú eszmecserét fogunk tartani. <clears throat> As, um, two quite heavy documents uh, was distributed. One is the Két igen vastag dokumentumot köröztettünk itt, az egyik az éves jelentés 2017-re, a másik pedig a 2018-20-ig terjedő időszakot lefedő vagy tárgyaló dokumentum. Hát azt kérném, hogy legyen szíves, foglalja össze a lényeget, a tudnivalókat erről a két dokumentumról. Ha lehetséges, akkor próbálja ezt 15 percen belül megtenni, és utána pedig az eszmecserére kerül sor. Sok szeretettel köszöntjük, üdvözöljük itt a szakbizottságban, és parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, igen, tényleg nagyon hálás vagyok ezért a meghívásért, hogy eljöhettem ide az Európai Vegyi Anyag Ügynökség munkájáról, hogy beszélhessünk, és persze tágabb keretek között is a minket érintő témákról. Ez az első alkalom, hogy eljöttem önökhöz. Éves párbeszéd lesz ez, ugye, tehát minden évben jönni fogok, de mivel ez az első alkalom, engedjék meg, hogy egy-két személyesebb megjegyzést tegyek, és utána pedig kitérek a dokumentumokra, a 2019-es évről is szólnék, illetve az elkövetkezendő 5 évről, illetve az elkövetkezendő évtizedre vonatkozó eh, terveinkről. Most már eh, majdnem egy éve vagyok ezen a eh, poszton, az ügyvezető igazgatói poszton, majdnem egy éve ültem többé-kevésbé ugyanezen a helyen, a meghallgatásomon, és párbeszédet folytattam önökkel és végül önök megerősítették a e, pozíciómat az EKA új ügyvezető igazgatójaként, és egy év után elmondhatom, hogy nagyon e, érdekel engem ez a munka, a politika és a tudomány átfedése, és e, ez alatt az egy év alatt sem a csodálatot, sem pedig ezt a véleményemet nem változtattam meg, továbbra is ugyanilyen lelkes vagyok, mint egy évvel ezelőtt voltam. Azt is szeretném elmondani, hogy nagyon sok segítséget kaptam az ügynökségtől, a titkárságtól, a kollégáktól, de a bizottsági tagoktól, az igazgatótanácsi tagoktól, a az összes fórumtól mindenki nagyon türelmes volt, és mindenki nagyon sok segítséget adott nekem. végig haladtam, ugye a klasszikus útvonalon, tehát hogy először az ember kicsit elveszettnek érzi magát, utána úgy érzi, mintha a mézes hetei lenne, utána pedig rádöbben, hogy mi a valóság. De most azt hiszem készen állok arra, hogy 2019-en átvezessem az ügynökséget, vagy akár a további öt éven át, és a jövőbeni terveinkről is szívesen beszélek önökkel. Ha megnézzük a 2019-es évet és a kihívásokat, akkor talán először az erősségeinket ö, tekinteném át, mert ezeknek a segítségével tudunk majd a kihívásokkal szembenézni. Ez világos, és ezt láttam most már a saját tapasztalatból is, tudtam a múltban, de most már megtapasztaltam az EKA összes testületével való együttműködésben, hogy rengeteg a szakmai tapasztalat, a lelkesedés, a tudás, az ügynökségen belül a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában. Nagyon jók vagyunk a szinergia biztosításában, illetve a következetesség biztosításában az egyes jogszabályok között. Gondolom tudják, hogy a REACH, ugye az ECA eh, alap eh, jogszabálya, az tulajdonképpen minden más eh, későbbi jogszabályban is előfordul olyanok is hivatkoznak rá, amelyeket mi az EK-ban nem is hajtunk végre. Tehát például ha nagyon fontos ez, hogy mondjuk a műanyagokról szóló jogszabály az élelmiszerbiztonsági ügynökséghez is eljusson, hogy ők tudják alkalmazni. Tehát hasznos ez a szerep. Most akkor nézzük a kihívásokat. Ugye a récsel kezdtem, a címkézéssel, visszatekintve a múltba, a fellépésekre, ahonnan kiderült a jelenlegi végrehajtás sok erőssége, de a gyenge pontok is. A bizottság fellépését és reakcióit figyelemmel követtük. Azt mondhatom, hogy az ügynökségünk jó úton van, de azért még vannak javítani valók. A REACH önmagában hatékony. Ez azt jelenti, hogy a beépített mechanizmusok elérik a célkitűzéseiket de még nem teljesen, nem 100%-ban eredményes, az eredményességet növelni kell, és ehhez még bőven van tennivalónk, hogy elérjük a REACH irányelvben megfogalmazott célkitűzéseket. Ugye a fenntartható fejlődési csúcson fogalmaztuk meg ezeket, amelyek aztán az SDG-ben megjelentek a vegyszerek területén. Tehát jó az irány, de még van bőven tennivaló. Mi az EK-ban, és én, mint igazgató is készen állunk arra, hogy ezt a munkát elvégezzük, a munkaprogramot elkezdjük majd a jövő évben végrehajtani, az eddig felhalmozott tapasztalatainkra alapozva. nem csak a Rics esetében vannak kihívások, hanem a többi jogszabály esetében is vannak kihívások, tehát nem csak a rics és a címkézés. Az egyik a biocidek, ugye a peszticidek kis tulajdonképpen, ez a jogszabály. Itt is le vagyunk maradva a felülvizsgálati programmal, és ennek az egyik hatása az, hogy kevesebb EU-s engedélyezést kapunk, ez az újdonság egyébként a biocidok esetében a peszticidekhez képest, hogy a, a vállalkozások EU-s engedélyért folyamodhatnak. Ez hasonló ahhoz, mint amit a Récsen belül teszünk, de ahogy mondtam, le vagyunk maradva ezzel a programmal, és ez azt jelenti részben, hogy ugye nincs elegendő erőforrásunk. Tehát kihívás az, hogy felgyorsítsuk ezt a programot, és stabilizáljuk a bevételeket, finanszírozást. Aztán a reformmal kapcsolatban eh, tulajdonképpen a Rotterdami Egyezmény végrehajtásáról van szó, ez az egyik leghatékonyabb vegyi eh, egyezmény, amely van. A veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos információt ez elterjeszti a eh, világon, és ezeknek a biztonságos felhasználásáról rendelkezik. Ennek a végrehajtása nagyon sikeres volt, ez azt jelenti, hogy még több munkánk van, mint amire számítottunk, de megoldjuk. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a Rotterdami Egyezmény sikere, hogy az egész világot segítse a vegyi anyagok biztonságos kezelésében, nagyon jelentős, és hát ehhez bizony komoly munkatársul, munkaterhelés társul. 2019-ben és tovább is új feladataink lesznek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezek a folyamatosan új feladatokat kap, de arra is gondolunk, hogy a szinergiák, teremtése, az általunk elvégzett feladatok között, illetve a következetesség megvalósítása a vegyi területen, a joganyagban az egyik erősségünk. Tehát ezért is jó, hogy ezeket a plusz feladatokat megkaptuk, de mindig plusz munkát jelent. Ugye a társjogalkotók a hagyományos jogalkotási folyamatot hajtják végre a Stockholmi Egyezmény végrehajtásával kapcsolatban, és egy úgynevezett mérkezési központ rész, létrehozása fog megtörténni. Gyakorlatilag egy információs háttér jön létre az állampolgárok mérgezés esetében, ugye a nemzeti központok adnak tanácsadást, mit kell tenni, hogyha mondjuk a mosószert nyer le egy kisgyerek, vagy hasonló helyzetek állnak elő, és mi megkaptuk azt a feladatot, hogy a foglalkoztatási munkahelyi, foglalkoztatási főigazgatóságot segítsük a munkahelyi biztonsággal kapcsolatban, a munkahelyen használt vegyszerek miatt, és egy adatbázist is létre kell, hogy hozzunk, amely információt biztosít a vegyi anyagokról a körforgásos gazdaság megvalósítása érdekében. Ezeket az új feladatokat megtisztelőnek vesszük, és én tényleg úgy érzem, hogy ki is érdemeltük őket, de azért ez kihívást is jelent. Egy picit még tovább tekintve a jövőbe, tehát nem csak 2009-re, hanem akár 5 vagy 10 évvel előre tekintve, talán két fő témát tudnék kiemelni. Az egyik az, hogy a stratégiai tervünket most véglegesítjük. Ez írja le az ECA jövő képét, céljait az elkövetkezendő 5 évben, a fő prioritásokat. Az egyik ezek közül az, hogy még jobban tudjuk azonosítani az aggályra okot adó vegyi anyagokat, tájékoztassuk a bizottságot, hogy az eljárásait lefolytassa, és szabályozza ezeknek a használatát, a mi tőlünk kapott információk felhasználásával. A másik pedig az, hogy garantáljuk, hogy az információt továbbadják az ellátási láncban. Tehát mindenki a vegyszerek biztonságos kezelésével kapcsolatos információkat továbbadja, ez induljon el tőlünk, és jusson el a fogyasztókig, akik így aztán biztonsággal tudják majd felhasználni ezeket az anyagokat. A harmadik prioritást pedig integrációnak nevezném. A REACH és a COP alapvető jogszabály, amely rengeteg más EU-s jogszabályt befolyásol, és szeretnénk garantálni, hogy az a munka, amit mi a vegyszerekkel kapcsolatban végzünk, bekerül a többi e, jogi vívmányba is, és hozzá szeretnénk járulni az EU-s nemzetközi agendához is, e, a vegyi anyagok területén. Persze itt is sok a szinergia, és ezeknek az eléréséhez szeretnék hozzájárulni. Ezek a stratégiai prioritások egyébként szorosan kapcsolódnak a bizottság jelentésében leírtakhoz. A bizottság azt írta, hogy komoly potenciál rejlik még az EU-s szintű szinergiák és következetesség megvalósításában. A végső pont pedig, amit említenék, hogyha még előrébb tekintek, a több éves pénzügyi keret, az MFF, most zajlanak itt erről a tárgyalások, ugye önök is most tárgyalnak erről, és az ügynökség fontos szerepet játszik a további szinergiák elérésében, egyre nő a jogszabályok száma, és hogyha ezt várják önök, illetve a tanács, a bizottság is ezt várja tőlünk, akkor szeretnék stabil finanszírozást kapni reálértéken a következő MFF-en belül. Hogyha ezt sikerül, ezt sikerül elérni, akkor a munkánkat tovább tudjuk folytatni, és oda tudunk figyelni olyan jogszabályokra is, amelyeket nyilván nem mi hajtunk végre, de ahol a végrehajtáshoz hozzá tudunk járulni a kompetenciánkkal, a tudásunkkal, és ezzel szeretném befejezni a bevezetőt. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer, és akkor várom az eszmecserét. Uh, Köszönöm szépen a prezentációt, és először is a szakbizottság kontakt személyének adnám meg a szót. Tessék. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję panu dyrektorowi za... Jese úr, köszönöm szépen, igazgató úr, ezt a részletes beszámolót. Január 1-én, 2018. január 1-én lépett hivatalába, Úgyhogy kb. 10 hónapja tölti be ezt a pozíciót, ez nem számít olyan hosszú időszaknak, viszont elég, elegendő ahhoz, hogy áttekintse, átlássa az ügynökség munkáját. És lássa azt is, hogy milyen teendők várnak még az ügynökségre. A legfontosabb stratégiákra kell összpontosítani, Például a vegyi, anyag, vegyi anyagokra vonatkozó információk cseréje. Ezen kívül fontos az is, hogy a vegyi ügynökség, a vegyi anyagügynökség egy tudományos központként működjön, amely a vegyanyagok biztonságos használatára összpontosít. Nagy érdeklődéssel hallgattam a bevezetőjét. A ma délelőtt folyamán korábban is beszéltünk erről a témáról. Engem a REACH rendelet érdekelne, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységük. különösen egy új adatbázis létrehozása érdekelne, valamint a hulladékokkal kapcsolatos információ. illetve a biocidek, illetve mérgező anyagok tá- tárolásával kapcsolatban is ö, kíváncsi vagyok a véleményére. Az adatok regisztrációjára történő erőfeszítések már megjelentek. Az, az ezer tonnát meghal, meghaladó import esetében, illetve export esetében regisztrálni kellett a vegyi anyagokat, tehát ez egy új intézkedés. Tudni szeretném, hogy ez milyen anyagokra vonatkozik, illetve milyen anyagokat exportálunk, milyen országban, milyen mennyiségben. Az átláthatóságot nagyon fontosnak tartom. Illetve fontos lenne az import tevékenységet is átlátni, ennek regisztrációjáról is információt kapni. A Különböző források rámutatnak arra, hogy a vegyi anyagok mint egy egyharmada, amely Európába bekerül, tehát az import anyagoknak mint egy egyharmada kérdéses minőségű, azaz a biztonság aggája merül föl. Vannak olyanok is, akik arról számolnak be, hogy nem kontrollált formában érkeznek vegyi anyagok Európába. Azt hiszem, hogy az EKH-nak erre nagyon oda kell figyelni, és együtt kell működni az Európai Uniós testületekkel. Politikusként, illetve orvosként hangsúlyozni kívánom, hogy nem áshatjuk alá az emberi egészséget, ezt mindenképpen prioritásként kell kezelnünk. A vállalkozások ebben nagy felelősséget viselnek, hiszen nekik kell bizonyítaniuk azt, hogy a piacon levő vegyi anyagok biztonságosak. De például egy német vegybiztonsági intézet véleménye alapján A REACH keretében regisztrált vegyi anyagok egy egy harmada nem köthető, megbízható biztonsági jelentésekhez. Tehát ezeknek a biztonsági státusza kérdéses. Ez pedig nagyon is hátrányos lehet Fontos tehát, hogy az ECHA megfelelő politikai párbeszédet folytasson, illetve odafigyeljen ezekre a tevékenységekre. Tudom tehát, hogy vannak aggályok az ECHA-n belül is, illetve a lakosság is aggódik. A kérdés pedig az, hogy hogyan lehet eh, Eh, hihetőbbé tenni ezt a programot, hiszen nagyon gyakran a biztonsági kérdések bizony komoly aggályokat vetnek föl. Tisztelt igazgató úr, eh, szeretném fölhívni a figyelmét arra, hogy eh, nagyon, nagyon sok esetben hiányoznak a megfelelő háttértanulmányok, ez azonban nem kellő érv, nem kellő kifogás. Megfelelő regisztrációra van szükség, ez az első lépés, hiszen hogyha a regisztráció nem, nem történik megfelelő formában, akkor a többi lépést sem lehet megfelelően végigvinni, nem lehet egy, egy anyagot piacra dobni, azért, mert a hitelesség megkérdőjeleződik. Zárásképpen pedig hadd mondjam el, hogy vannak olyan képviselők, akik azt követelik, hogy minden adatot tegyünk nyilvánossá. És valóban nagyon fontos az, hogy a különböző adatokat, információkat tegyük közzé, tegyük nyilvános. Tudom, hogy ez egy nagyon is ellentmondásos kérdés, érzékeny téma, mégis nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez az ügynökség hiteles formában tudjon működni. Hiszen ennek óriási jelentősége van az emberi és állati egészségre nézve. Thank you very much. Uh, the next is Madame Rivasi. Merci, monsieur. Rivázi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm itt a parlamentben, az ENVI szakbizottságban. Én pontosabb kérdéseket, konkrétabb kérdéseket fogok föltenni. Ugye a Német Környezetvédelmi Hivatal és a BFR is fordult önökhöz, tudjuk a glifozát, ismerik a glifozát ügyet. Mi a helyzet 100 millió molekula kering az Európai Unióban, önöket létrehozták, 2007 óta értékelést kell, hogy végezzenek, hol tartanak, mi a helyzet a megoszlás a tagállamokra lebontva, és akkor tudjuk, hogy 2015 óta a gyártók kötelesek regisztrálni az anyagokat, és ez ugye dosszió, dossziékat kell, hogy ö, készítessenek, vagy regisztráltassanak. Látom, hogy 1950 ilyen dosszié van. A kollégákkal ugye olvastuk, hogy sok, ami nem konform, vagy sok, amit még nem, ellenőriz, nem ellenőriztek, ezzel kapcsolatban mi a mondani valója, és aztán ugye a PEST szakbizottság, én például mondjuk, ha gyártó, és foglalkozik ezzel, én például, ha gyártó vagyok, beküldöm a regisztrációs anyagomat, igyekszem az összes tanulmányt megkapni, önök megvizsgálják az összes tanulmányt, de az aktív anyagot engedélyezik, a piacon, és csak utána ellenőrzik mélységében azt, hogy valóban teljese ez a dosszié a termék toxicitásával kapcsolatban. De hát ez problémát jelent, mert ugye a regisztrálással engedélyezik a gyártó számára, hogy forgalomba hozza a termékeit, és aztán utána derül ki, hogy mondjuk rettentesen toxikus az, aktív, az anyag. és a regisztrációknak a 100%-át kell 100%-át kell ellenőrizni, tehát nem 5-5, hanem 100-at, hogyha hitelesek akarnak lenni. Azt mondják, hogy több forrás szeretnének. Rendben van, de mennyi pénz kell, mennyi szakértő kell, legyünk világosak. És aztán, ami a biocideket illeti, és szeretném tudni az önök álláspontját erről. Mert vannak értékelő csoportok, amelyek a tagállami szakértőket fogják össze, tehát ugye a nemzeti ügynökségekből, a biocid témájában, miért nem hívják meg az ipari képviselőket? Ugye tudják, hogy milyen konfliktus volt itt az összeférhetetlenséggel kapcsolatban, de hogy lehet az, hogy nem hívják meg az ágazat képviselőjét, hogyha a biocidről folytatódik a munka, vagy zajlik a munka, akkor az egy dolog, hogy a tagállami szakértők ott vannak, és az ipar, az ágazat a szóval van. Úgyhogy szeretnék ezekre a kérdésekre világos választ kapni, és még hozzátenném, hogy ugye bízunk is önökben, de hogyha javítani kell valamit, akkor most kell javítani. Tessék, mondják el a parlamenti képviselőknek, hogy itt van ez és ez és ez nem működik, ezt kell tenni, és ehhez erre és erre van szükségünk, de hát ez kemény. Thank you very much, and the next is... Köszönöm szépen. Eichhardt úr a következő hozzászóló. Köszönöm elnök úr, és eh, Hansen úrnak is köszönöm a bevezetőjét. Úgy gondolom, hogy a feltett kérdésekből már láthatja, hogy némileg meglep bennünket a bevezetője, engem mindenképpen, hiszen tudja, hogy bizonyos információk köröztek, és ez nem ront vagy javít a helyzeten, még mindig nagy a probléma, és most a REACH alapjairól van szó. Ez 2007-ben kezdődött, és 2010 óta a dossziékat le kell zárni, és az ECA felelős az ellenőrzésükért. Ha most tíz év elteltével arra következtetésre jutunk, hogy a dossziék a vegyi anyagok, az európai piacon jelenlevő vegyi anyagokkal kapcsolatos dossziék egyharmada nem teljes, akkor ezek egész egyszerűen kudarcot vallott. Még akkor is, ha csak azt mondják, hogy 5%-ot tudunk ellenőrizni, rendben, hány dosszié van ott, hány anyag, több mint 40 ezer, akkor ennek 5%-át ellenőrzik, mennyit vontak vissza? Négyet, ötöt? Ez sokkal kevesebb, mint az, hogyha megfelelően ellenőrizték volna az 5%-ot. A REACH irányelv nagyon egyértelmű, ha nincsenek megfelelő adatok, nem értékesíthető a piacon egy termék. Hogyha a vegyi anyagok egy harmada esetében nem teljesek az adatok, akkor ezek nem lenne szabad, hogy ott legyenek a piacon, noha ott vannak. Akkor mit tett az ECA? attól eltekintve, hogy azt kijelentette, hogy nem felel meg, átküldte a nemzeti hatóságokhoz. Most akkor elkezdjük ezt a játszmát, hogy önök átdobják a labdát a nemzeti hatóságokhoz, azok visszadobják az európai hatóságokhoz, így akarják az európai intézményekbe vetett bizalmat helyreállítani. Ez a RICS hatásköre. Nincs, ha nincsenek adatok, akkor a piacon sem lehetnek jelen a termékek itt az ideje, hogy az ECA végre ezt a feladatát ellássa, és önök is jelezzék az aggályokat. Mi nem azt állítjuk, hogy a vegyi anyagok nem biztonságosak. A probléma az, hogy nem tudjuk, hogy azok-e. És itt nagy mennyiségű, nagy volumenű vegyi anyagokról van szó, amelyek ott vannak az európai piacon, és nem tudjuk egy harmadukról, például az ökotoxikológiai aspektusokról nem tudjuk, illetve azt tudjuk, hogy a dosszié nem teljes. Itt az ideje akkor annak is, hogy egyértelműen kezdjenek kell kommunikálni arról, hogy milyen lépéseket tettek, milyen dossziék kapcsán, és miért vannak még mindig kint a piacon, és miért adnak ki egy egyetértési nyilatkozatot, amelyben megint az adatok minőségéről van szó. Ez volt eh, az a nyelvezet, amelyet évek óta hallgatunk az EK-tól. Itt nem a minőségről van szó, hanem arról, hogy nincsenek adatok, eh, és ezáltal az európai jog sérül, önöknek pedig cselekedniük kellene, tenniük kellene valamit ezzel kapcsolatban. Ha azt mondják, hogy több eh, humán erőforrásra van szükségük, rendben mondják meg, hogy hány emberre. Nem bújhatnak meg e mögött. Itt az állampolgárok biztonságáról van szó, arról, hogy százszázalékos biztonsággal tudnunk kell. Na jó, lehet, hogy ez túlzás, ezt elismerem, de legalább 100%-ban biztosak kell legyünk abban, hogy a dossziék teljesek, mert ez az, amit a jogszabály előír, már pedig ez nem teljesül, ez a probléma. Az ECA pedig évek óta beszél arról, hogy szeretné javítani ezt a helyzetet, de csak egyetértési nyilatkozatokat látunk az ágazat képviselőivel, akik azt állítják, hogy valószínűleg ez túl nehéz, de az igazság az, hogy engem ez nem érdekel, mert ott egy kötelezettség, és a REACH rájuk helyezi a kötelezettséget, nekik kell megfelelniük, nekik kell gondoskodniuk arról, hogy a dosszié teljes lesz, és önöknek kell biztosítani azt, hogy teljesítik a jogszabályokat. Ha pedig ez nem történik meg, a termékek nem lenne szabad, hogy ott legyenek a piacon. De ott vannak, ez az önök problémája, és ezt meg kell oldaniuk gyorsan, és nem szabad még egy évet eltölteni azzal, hogy az ágazati képviselőkkel egyetértés nyilatkozatokról beszélnek. Köszönöm. Most pedig dr. Mártinhoz fordulok, és szeretném megkérdezni, hogy szeretne hozzászólni, vagy kérdést feltenni, parancsoljon öni a szó. Dr. Martin uh, is the EP representative. Dr. Martin az uh, EP képviselője az uh, EKA igazgató tanácsában, tehát uh, ebben a minőségében szól hozzá. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, először is szeretném megragadni ezt az első alkalmat most, hogy megköszönjem önöknek azt, hogy az önök képviselőjeként delegáltak ezek a igazgató tanácsába. Az első év is kihívásokkal teli volt, az ECA és a RICS is a tizedik évfordulóját ünnepelte 2017-ben, és ez egy jó alkalom volt ahhoz, hogy mérleget vonjunk az eddig elért eredményekről. Az eredmények messze túlmutatnak a 28 tagállamon. A REACH ugyanis globálisan egy új tendenciát indított el, olyan országokban, mint Kína, Korea, Malajzia, Oroszország, Tajván, Törökország. 2017-ben a regisztráció határideje is lejárt, és európai állampolgárként, aki az Egyesült Királyságban él, meglepett az, hogy milyen felkészültséggel kívánnak megbirkózni ezzel a feladattal a Brexit kontextusában. Egy új ügyvezető igazgató is került az ECA élére, számos további kihívással kell megküzdeni. Most új anyagokat regisztráltak, további erőfeszítése van ugyanakkor szükség, hogy az anyag adatok minősége javuljon ez a kérdés pedig továbbra is az igazgató tanács napirendjén szerepel. Végül, de nem utolsó sorban az ECA új feladatokat is kapott, például azt, hogy létrehozzon a veszélyes vegyi anyagokról egy új adatbázist. Állampolgárként és egészségügyi szakemberként én örvendek ennek a kezdeményezésnek. A további kutatás is hasznos lehet. Nagyon keveset tudunk a hulladékok összetételéről. A jogszabályok elősegíthetik az innovációt ezen a területen, és bízom abban, hogy az ECA kellő szakértelemmel rendelkezik, hogy megbírkozzon ezekkel a feladatokkal. Ugyanakkor az európai intézmények támogatására is szükség van, mint a parlament, illetve a parlament támogatására és költségvetési kötelezettségvállalásra is. Ha volnának kérdéseik a vegyi anyagok biztonságával kapcsolatban, kérem forduljanak hozzám, és megpróbálok választ adni a kérdéseikre. Köszönöm. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. És a bizottságot kérdezem, Flúé urat, hogy hozzá szeretne szólni. No? Good, very short. Thank you for giving okay. me the floor. Um... Köszönöm nagyon röviden. Hansen úr már említette a lényegi pontokat. Én csak a további feladatok és források kapcsán mondhatom azt, hogy szorosan együttműködünk az EK-val, nem csak a bizottság operatív szolgálatával, hanem az illetékes költségvetési szolgálattal is együtt működünk. Ami pedig a regisztrációnak való megfelelést illeti, Ez a RICS felülvizsgálatában szerepel, és tavasszal, amikor előterjesztettük a jelentésünket a parlamenthez, ezt meg is említettük. Itt a regisztrálásról van szó. A BFR tanulmány riasztó következtetéseket volna, és hangsúlyozza annak a szükségességét, hogy folytassuk a munkát, és ha szükséges, lépjünk is túl mindazon, amit a REACH felvizsgálatában megállapítottunk. Köszönöm. And uh, while we had summary... Köszönöm szépen. Érdekes kérdéseket és megjegyzéseket hallottunk, úgyhogy visszaadom a szót Hansen úrnak, aki az EK igazgatója. Arra kérem, hogy reagáljon ezekre és reményeim szerint választ is tud adni majd a felvetett kérdésekre. Nagyon köszönöm. Valóban meg fogok próbálni válaszokat adni az elhangzott kérdésekre, és nagyon szépen köszönöm azokat. Elnézést kérek, hogyha a bevezetőm nem mutatott rá minden egyes területre. Ahelyett, hogy hosszú listával rukoltam volna elő, úgy gondoltam, hogy inkább utalok a tíz éves jelentésre, amely nagyon sok olyan témát tartalmaz, amelyel foglalkoznunk, ta, foglalkoznunk kell, és emellett elkötelezett vagyok. Ami a megfelelés kérdését illeti, megpróbálok innen logikusan válaszolni minden kérdésre, és a végén a megfelelésre részletesen is kitérni. Nos, igen, az ECHA mindenképpen feladatának tekinti, és jó magam is, azt, hogy nagyobb mértékben nagyobb mértékben odafigyeljünk a BFR tanulmány eredményére is, és az erőfeszítéseinket megsokszorozzuk. Mi is tanulmányokat végeztünk, belső tanulmányokat, és mi is bizony aggályokat fogalmazunk meg. Nem, nem próbálok szemet hunyni, és elbújni sem a kérdések elől, úgyhogy ha valamire nem válaszolnék, akkor, akkor kérem erre hívják majd fel a figyelmemet. Nézzük. Ami a regisztrációt illeti, Eh, az adatbázisról fogok beszélni, a regisztrációról fogok beszélni, a biocidekről, illetve végül kitérek majd az egyetértési nyilatkozatra, amelyet az ágazattal fogalmaztunk meg. És remélem, hogy kielégítőek lesznek a válaszaim. A REACH keretében mi, és itt nem eh, az intézményekről van szó, hanem, hanem rólunk, amikor a REACH-t rétehoztuk, akkor eh, alapvető döntéseket hoztunk. Döntéseket hoztunk arra vonatkozóan, hogy milyen modelleket kívánunk megvalósítani. Megvolt a jelenlegi rendszer, a meglévő vegyi anyagok listája, amely a piacon szereplő vegyi anyagok 99%-át érinti. Ezeket az ipar nyugodtan használhatta, mindenféle szabályozás nélkül. A másik véglet egy szabályozási rendszer, ahol egy hatóság ellenőriz minden dossziét, és ez, ők teszik lehetővé a piacra való bejutást. Tehát ellenőrzik, hogy a dosszió megfelele a követelményeknek, és miután a megfelelési ellenőrzés megtörtént, akkor vezethetik be a piacra ezt a terméket. Több mint 20 ezer anyag regisztrációja történt meg, és ez nagyon jól mutatja, hogy ezt az opciót választottuk, tehát a piaci hozzáférés előtti illetve ha ezt választjuk, akkor ez a piaci hozzáférés előtti ellenőrzést, akkor ez nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe. A biocidek esetében évente 30-at 30-at tudunk ellenőrizni, és több mint 20 ezer ilyen anyagunk van a RICS keretén belül. Tehát az akkori döntés, a politikai döntéshozók részéről az volt, hogy egy ilyen engedélyezési rendszer nem működne. Ezért a hibrid forma mellett törtünk láncsát, az ipar beadja a dossziét, amely teljes kell, hogy legyen, és utólag az ügynökség ellenőrzi a megfelelést. Tehát ezt a hibrid rendszert működtetjük, ex post, azaz utólag ellenőrizzük a megfelelést, és itt is egyértelműen kimondom, hogy vannak aggájaink, ezt nem is rejtem véka alá. De a rendszer lehetővé teszi azt, hogy ezek a cégek a piacon maradjanak, tehát nem illegális a tevékenységük, azonban ezek a dossziék teljesek, viszont ennek sajnos nagy rész, ezen dossziéknak nagy része nem felel meg az előírásoknak. Erre a problémára majd rá fogok térni. Nézzük a számokat. Több mint 20 ezer anyag van az Európai Uniós piacon, amely bekerült a REACH rendszerbe. Minden, mindegyik esetében teljes regisztrációs dossziét nyújtottak be. Ez pedig dokumentálja azt, hogy maga az ipar hogyan szabályozza a vegyi anyagokat. És most pedig rajtunk a sor, hogy megvizsgáljuk ezeket a regisztrációs dossziékat, és valóban megvizsgáljuk, hogy ezek megfelelően szabályozottak-e, avagy sem. és ahogy az igazgató tanács tagja elmondta, ez az utolsó év, amikor regisztrálni lehet a dossziékat, tehát most már minden szabályozott, jobb a belső piac, magasabb a védelem, mint korábban, amikor egyáltalán nem volt semmilyen rendszer életben, de természetesen még messze elmaradunk a célunktól. Hogyha az adatbázisra térünk át, akkor azt mondhatom, hogy ezen a területen egyik kompetenciánk, amelyet nagyon hamar fölállítottunk, létrehoztunk, és azért hálás vagyok az igazgató tanácsnak, illetve az elődömnek is. Ez pedig nem más, mint az informatikai rendszerbe való beruházás. Ez pedig elősegíti azt, hogy az adatok feldolgozása gyors legyen, illetve nagyon gyorsan meg tudjuk jeleníteni az információkat az interneten, és ezzel hozzáférhetővé tesszük ezeket. Ezen kompetenciának hála jó pár adatbázist kellett létrehoznunk, ahogyan elmondtam például a mérgező anyagokkal vagy a mérgezéssel kapcsolatos központ, amely 24 órás szolgálatot, úgynevezett hotline-t tart életben, és segítséget nyújt az állampolgároknak a mérgező anyagokkal történ, mérgező anyagok részvételével történő balesetek esetében. Aztán ott van a hulladékra vonatkozó irányelv, amely szintén nyomon követi a hulladékokat, a vegyi anyagokat, és így az újrahasznosítást is lehetővé teszi, valamint információt szolgáltat arra vonatkozóan, hogy egy-egy anyag létrehozásakor hogyan lehet kihagyni a vegyi komponest, a vegyi anyagokat. Tehát az újrahasznosításra is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Ezen terület kapcsán a bizottsággal eszmecserét folytatunk a megfelelő források biztosítása érdekében, az önök bizottságával, illetve a plenáris ülés keretében is tárgyaltunk erről, megfelelő forrásokat kértünk, sajnos ezt a szavazatot elveszítettük, úgyhogy most forrás hiányjal küzdünk. Ahogyan a bizottság képviselője elmondta, megpróbálunk valamilyen megoldást találni. A különböző adatbázisok kialakítása, felépítése, felépítése során szinergiákat hozunk létre, újra használjuk az infrastruktúrát, illetve felhasználjuk a rendelkezésre álló tudást, a, az informatikai hátteret és a hardvereket is, így olcsóbban tudjuk létrehozni az adatbázisokat, mint hogyha ezt külső cég tenné. Nézzük az átláthatóságot, illetve a biocidek kérdését talán egyben. Az informatikai infrastruktúránknak hála nagyon kis kézi vezérléssel tulajdonképpen két, két személy felvételével több ezer dossziét az internetre föl tudunk tenni évente, úgyhogy persze ennek megvan az anyagi költsége, de munkaerőben nem túlságosan munkaerőigényes. Az ipartól az ipartól azt kérjük, hogy hogyha amennyiben bizalmassági nyilatkozatot kérnek, akkor ezért ugye fizetniük is kell, ezt megvizsgáljuk, megnézzük, hogy egyetértünk-e ezzel, avagy sem. Nagy, csak nagyon kevés dossziét egészítenek ki ilyen bizalmassági kérelemmel az ipar részéről, tehát az összes dosszié 99%-a az interneten megtalálható. Amennyiben nem megfelelést tapasztalunk, ez nyilvános, fölkerül az internetre, megnevezzük a céget, illetve az adatokat is tesszük. nem mi vagyunk azok, akik kimondjuk, hogy egy-egy dosszié nem felel meg a követelményeknek, szerintünk nem ez a feladatunk, nem ez a szerepünk, de minden erre vonatkozó információt fölteszünk az internetre. Ami a biocideket illeti, igen, itt is az átláthatóságra törekszünk, nem csak az ipar részvétele érvényesül, hanem más civil szervezetek, illetve más érdekelt felek is részt vesznek a folyamatokban. Itt a bizottság iránymutatását követjük, a szakértői csoportok véleményét, és megpróbálunk egy kiegyensúlyozott képet fölállítani. Feladatunk az, hogy minden oldalt meghallgassunk, mielőtt döntést hozunk. Azonban ragaszkodunk a tudományos és technikai vitákhoz, tehát amennyiben politikai üzenetek fogalmazódnak meg, azokat nem vesszük figyelembe. Sőt, néha még a eszmecsere során leállítjuk ezeket. Az ipar jelenléte nagyon gyakran arra mutat rá, hogy hogyan alkalmaznak bizonyos anyagokat, és azért kérjük az ipar, iparák segítségét, hogy magyarázatot adjanak, hogyan, hogyan történik egy-egy hatóanyag vagy vegyi anyag felhasználása. Tehát itt is az átláthatóságra törekszünk. A BFR tanulmány, illetve ismét a megfelelés kérdése egy-két szám adat, hogyha megengedik, mert hogy azért komoly munkát végeztünk, és itt nem szeretnék önmagunkat védeni, de valóban azért el kell mondanom, hogy megfelelési kontrollt, megfelelési ellenőrzést végzünk, és persze tudom, hogy ez nem kellő mértékű, nem elegendő, de mégis 700 anyagot vizsgáltunk be mostanáig, és megvizsgáltuk az összes releváns adatot, tehát megvizsgáltuk a háttérben levő adatokat, és a 700-ból harmad esetében arra következtetésre jutottunk, hogy további adatokra van szükség, mert az ipar által benyújtott adatok nem felelnek meg a REACH rendeletnek, és ezért követeljük azt, hogy további tesztelések történjenek, és megfeleljenek a REACH irányelvnek. Tehát, ahogy mondtam, a tesztelt vegyi anyagok kétharmada nem felel meg ennek a követelményeknek. Azon anyagokat vizsgáljuk, amelyek esetében nagyobb a veszély, hogy nem felelnek meg az előírásoknak, tehát nem véletlenszerűen választjuk ki a vegyi anyagokat. Ezen kívül megnézzük azt, hogy mely anyagok azok, amelyek nagy mennyiségben jelennek, meg nagy a terjesztettségük, tehát nagyobb a veszély. És ahogyan elmondtam, ezek közül két harmad esetében további információra van szükség. Itt nem egy engedélyezési rendszerről van szó, ezt nem tudtuk kialakítani, ahogyan elmondtam, hanem inkább a megfelelést próbáljuk utólag ellenőrizni. Nos, ennyit tehát a számok, számokról, és most nézzük, hogy mit, mit teszünk, mit, mi a feladatunk. Igen, aggódunk, aggályunkat fejezzük ki, én is, illetve a munkatársaim is. Azon dolgozunk, hogy a 2019-es munkaprogramunkat véglegesítsük, ezt meg fogjuk vitatni, illetve decemberben az igazgatói tanácsi ülés során fogjuk elfogadni, és természetesen a megfelelés abszolút prioritás – és ahogyan a bizottság képviselő is elmondta, ez már benne van a bizottsági felülvizsgálatban is. Erre készülünk. Mit jelent ez? Nagyobb erőfeszítéseket teszünk, és a erőforrásokat erre, ebbe az irányba csoportosítjuk. Illetve az elmúlt tíz hónap tapasztalatából megpróbáljuk levonni a következtetéseket, hogy a döntéshozatalt hogyan lehet fölgyorsítani, hogy megfelelő szinten tartsuk a jogi és tudományos vizsgálatokat, illetve az ellenőrzés szintjét. Tehát megpróbáljuk a forrásokat ide csoportosítani. Jelenleg, és ismét a számokra térnék rá, egy teljes állású munkatársal öt megfelelési ellenőrzést tudunk végezni, tehát öt dossziét tudunk megvizsgálni egy, egy év alatt. Az ügynökséget képviselem, és a célunk az, hogy önöket szolgáljuk, Hát a kalkulációt el lehet végezni, hogyha 100%-os ellenőrzést szeretnének, akkor kiszámolhatjuk, elmondhatom, hogy a jelenlegi humán erőforrással ez mennyi időt fog igénybe venni. A munkatársak egyre hatékonyabban dolgoznak, egyre több tapasztalattal rendelkeznek, egyre gyorsabban tudnak dolgozni, tehát kiszámolhatjuk, hogy mikorra érünk a végére, önök elmondhatják, hogy mikorra szeretnék, hogy a végére érünk, és akkor meg kell nézni a forrásokat. Lehet, hogy az A4-es lap, amely előttem van, nem lesz erre elegendő, lehet, hogy egy, egy Excel táblázatra lesz szükség, de állok elébe. Ahogyan mondtam, abszolút prioritás ez számunkra, azért vagyunk, azért létezünk, hogy önöket, illetve az állampolgárokat szolgáljuk. Az aggájaink közösek, úgyhogy a prioritásunk így alakul 2019-re. Ami pedig az egyetértési nyilatkozatot illeti, a fémiparral, illetve a konkávéval kötöttünk ilyet, amely ugye a petróleumipar, Nos, miért van ilyen megállapodás? Nem az a célja, hogy fölváltsa a megfelelése kapcsolatos tevékenységünket, hanem elsősorban az a célunk, hogy a bonyolult tudományos kérdések tekintetében átláthatóbb legyen a, a folyamat. Az ipar folyamatosan tesztelte, vizsgálta ezeket a vegyi anyagokat, és, és itt az a célunk, hogy, hogy egy kicsit belelássunk az ő munkáikba, és nem hozunk közösen döntést, viszont a tapasztalataikat fölhasználjuk a döntéshozatakor, és ugyanígy az engedélyezés megele, megelőzően egy engedélyezési kérelem előtt elmagyarázzuk, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve mikor van mód derogációra. Tehát ennek az ennek az a célja az egyetértési nyilatkozatoknak, illetve az ilyen előzetes egyeztetéseknek, hogy gyorsítsuk a folyamatot, és lássuk azt is, hogy hol van a nézeteltérés az EKH, illetve az ipar között, elkerülve azt, hogy sok időt vesztegessünk egy, egy teljesen formális döntéshozatalra. Tehát ez hatékonyságot szolgál, információt, tudást, tapasztalatot cserélünk ki, amely még a szabályozási fellépés előtt történik. Remélem, hogy ezzel választottam mindenre, el tudtam mondani, hogy milyen aggályokkal közdünk, illetve hogy mennyiben szeretnénk föllendíteni a tevékenységünket, és ahogyan elmondtam, nincsen semmi rejtegetni való, bármilyen részletről szívesen beszámolok. Köszönöm. Thank you very much for this detailed and, and... Köszönöm szépen ezt a részletes és nagyon őszinte reakciót a kérdésekre és észrevételekre. Azt hiszem, még maradtak dolgok, amelyeket tovább pontosíthatunk, egy-két dolgot itt megoldhatunk, de Kérek mindenkit, hogy fogja rövidre. Jó, próbáljon észszerűen gazdálkodni az, az idővel. És persze, akár a bizottsági ülésen kívül is folytathatjuk az eszmecserét. De persze, először Eichhout úrnak adom meg a szót, utána Rivázi asszonynak, hogy további kérdéseket tegyenek fel, vagy reagáljanak a válaszokra. Tessék. Chairman, I'll Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Ezen úr, köszönöm szépen. Pontosan ezt a fajta veszmecserét kell, hogy lefolytassuk, mert komoly aggályok vannak, de én szeretnék még további információt kapni a számokról, amelyekről beszélt. Ugye először azt mondta, hogy 700 esetben végeztek ilyen compliance checket, ami nem 5 de ahhoz a felé közelít viszont kétharmada nem felelt meg ennek. Komoly aggályokra okot adó vegyi anyagok esetében ugye nagyon világos az az igény, hogy a dossziénak, szabályoknak megfelelően kell lenni, különben a termék nem lehet a piacon. Tehát, hogyha a kétharmada ezeknek nem felel meg a szabályoknak, akkor a kérdésem önhöz az, hogy mi a célja, ha jövőre ide visszatér, akkor ebből a nem megfelelő mennyiségből mennyi lesz megfelelő, és mit tesznek azokkal, mihez kezdenek azokkal, akik még egy év múlva sem felelnek meg. Rivezi asszony. Merci. Köszönöm szépen. Hát először is az igaz, hogy a modellt meg lehet választani. Tehát ugye mit tegyünk? Először regisztrálunk mindent, és aztán utána, hogyha nincsenek meg a dossziék, akkor, mint ugye a gyógyszerek esetében, akkor vonjuk ezt vissza, tehát közben a piacra kerül a termék, és az látható, hogy nagyon sok a készlekedés. Én elfogadom, hogy a vegyi anyagok esetében is voltak késlekedések. Tehát én ezt elfogadom, de mondhatnánk azt, hogy XY dátumtól az összes gyártó amely mondjuk mit tudom én, ö, x tonna fölött forgalom, vegyszereket forgalomba hozó cég évente, akkor a határidő lejártával nem hozhatja forgalomba az anyagot, hogyha nem felel meg a szabályoknak, azért, mert az európai állampolgárok toxikus anyagoknak vannak kitéve. Tehát az emberek életét, egészségét nem kockáztathatjuk. Ön azt mondja, hogy nincs idő erre, stb. stb. és megakadályozza mindezt, hogy a termékeket piacra dobják. Na de hát közben mindannyiunkat szennyeznek ezek az anyagok, és közben egészségügyi válság alakul ki. Tehát mondják azt, hogy akkor mostantól kötelező az engedélyezés, ugye vegyi anyagok esetében, és a másik ugye a tiltás. Például mi van mondjuk, hogyha azt tapasztalják, hogy egy dosszié nincs rendben, akkor mi történik? Hogy ebben az esetben a végrehajtási intézkedésekért a nemzeti hatóságok felelősek. Tehát mondjuk, ha önök azt mondják, hogy a dosszié nem teljes, akkor a tagállami hatóságok kell, hogy fellépjenek, és azt mondják, hogy betiltjuk ezt az anyagot addig? Ezt tudná pontosítani, hogy ilyenkor ki lép fel? Köszönöm szépen, Piecha úr is jelezte, hogy még ő is szeretne csatlakozni a hozzászólókhoz, tehát neki is megadom a szót, és utána pedig Hansen úr fogja lezárni az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem igazán kérdésről van szó, csak szeretnék köszönetet mondani igazgató úrnak, hogy eljött hozzánk, és ilyen őszinte eszmecserét folytatott velünk, tehát nem próbált rózsás képet festeni a helyzetről, és hogy megosztotta velünk az aggájait meg az igényeket is, tehát hogy milyen igényei vannak az ügynökségnek ahhoz, hogy a feladatait el tudja látni. Ezt köszönöm szépen, mert számomra az ügynökség hitelessége az egyik legfontosabb. Ugye a RICS rendelet és más rendeletek is megvannak, de számomra a legfontosabb, mondom még egyszer, a hitelesség. Én nem a szakértőket képviselem, az ipari szakértőket ebben a teremben, hanem az állampolgárokat, a hétköznapi állampolgárokat, akik ránk szavaztak, és ők aggódnak emiatt. Egyébként nem vitatkoznak itt a peszticidekről, a tárolásukról, és így tovább. Egy utolsó kérdést mégiscsak feltennék. Igazgató úr, fel tudna -e bennünket világosítani egy fontos pontról a tagállamok számára? Hát én sajnos ugye a saját hazámról beszélek, és a mérgek, mérgező anyagok tárolásáról. Nem tudom, hogy van-e a vegyi anyagügynökségnek valamilyen terve, cselekvési terve erről, hogy mondjuk a biocidek, ezek a mérgező anyagok tárolása hogyan történjen, ezeknek az újra felhasználása és így tovább. Nem szeretnénk szimplán megszabadulni ezektől, mondjuk külföldre exportálni a problémát. Köszönöm még egyszer, és sok sikert kívánok a feladatához, igazgató úr. Köszönöm szépen, hát akkor tessék, Hansen úr, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen az utolsó hozzászállással kezdem. Köszönöm az elmondottakat a hitelességről és a hulladékgazdálkodás megemlítéséről, és így tovább. Azt mondanám, hogy az Európai Unió abszolút vezető szerepet játszik, tehát befolyásolja ezeket a területeket, a vegyi anyagok, illetve a hulladékgazdálkodás területét is nemzetközi szinten és egyetértek nagyon világosan, persze hát a hitelességünket és a bizalmat is így tudjuk kialakítani a gyakorlati lépésekkel, és így tudunk sikeres vegyi anyagi, illetve hulladékezelési agendát is kidolgozni. A hitelesség a munkánk kulcsa. Ugye, ha nem vagyunk megbízhatók, és nem vagyunk hitelesek az önök választóinak a szemében, akkor világos, hogy nem végezzük el azt a munkát, amit el kellene végeznünk. Másfelől, ha sikerül elvégezni a munkát, akkor az állampolgárokat védjük. A szavazók szeme úgymond kritikus, és a, kritikus, a kritika szemében akkor jó munkát végzünk ez a munkánk célja, hogy az állampolgárokat védjük. Nyilván mindkét, oldalt, mindkét oldalnak elégedetnek kell lennie. Nem is tudom, hogy mit kellene, hogyan mondhatnám. Tehát amit én látok a, az EK-ból, két dolog van, ami nagyon fontos. ami befolyásolja az állampolgárok bizalmát. Az egyik az az, hogy az állampolgárok valóban azt lássák, hogy hatékonyabban dolgozunk, tehát az adófizetők pénzét jól használjuk fel. A másik a következetesség. Ez volt az a glifozát vitában is az egyik fő téma, tehát hogy nem következetes munka és az ebből fakadó bizonytalanság. De említhetnék más példákat is, hogyha lenne időnk, de nem fogok most ebbe belemenni, mert nincs időnk. Tehát a következetesség hiányának jó okai vannak, de nehéz ezt röviden elmagyarázni. Én azt gondolom, hogy a megbízhatóság, hitelesség úgy érhető el, hogy a következetességet és a szinergiákat valósítjuk meg, és ez az, amiről beszéltem, az ECA, a vegyi anyagok kapcsolatos jogi vívmányok terén tényleg meg tudja ezt valósítani, további feladatokat is vállalva, és ez nyilván hasznos a hitelesség és a megbízhatóság erősítésére, ami a hulladékgazdálkodást illeti. Hát nyilvánvaló, én vegyész vagyok már majdnem 30 éve ezzel foglalkozom, ez a szenvedélyem, ez a szakterület, ahogy azt mondtam a meghallgatásomon, én ezt a termet is úgy látom, mint ami vegyi anyagokból épül fel, semmi másról. Ugye persze van itt néhány szerves anyag is, de a hulladék számomra tulajdonképpen vegyi anyagokat jelent, és ezért a gazdálkodás, illetve a vegyi anyagpolitika az gyakorlatilag ugyanaz számomra, csak az egyik esetben az emberek úgy tekintik az anyagokat, mint ha valami lennének. Én több különböző vegyi anyag keverékének tekintem ezeket, vannak jobbak és kevésbé jók közöttük, tehát számomra a két politika, hogy mondtam, ugyanaz, és a körkörös gazdaság, a körforgásos gazdaságban is e, ugyanez ugye a jövőben jobban kell az integrációt megoldani. Hogy mit évők legyünk a mérgező anyagokkal, ez nem tartozik a vegyi anyagügynökség hatáskörébe jelen pillanatban. A, már lejárt szavatosságú vegyi anyagok is a hulladék jogszabályok között szerepelnek, tehát az tárolás és egyéb szempontok ott van leírva. Mindegy, hogy peszticidekről, gyógyszerekről, egyebekről van szó, mihez kell ezzel kezdeni. Ez hulladék gazdálkodási kérdés, és az ottani szabályozásban van. Persze a szakértelmünk itt hasznos lehet. Most nem tudom azt rögtön elmondani, és lehet, hogy kifogásnak tűnik, de akkor 12 hónap múlva majd rá csaphatnak a körmömre egy picit. Most dolgozzuk ki a munkaprogramot, amelyet decemberben kell az igazgató tanácsal elfogadni. Ekkor fogom pontosan tudni megmondani, hogy milyen cselekvéseket határozunk meg, mit tűzünk ki konkrétan. Én és a kollégák is a vegyi anyagügynökségben igyekszünk a legfontosabb vegyi anyagokat kiszúrni, úgymond, tehát amelyek a nem megfelelőség szempontjából a legkomolyabb szerepet játszák. Én nem szeretném, hogyha a kollégákat elbátortalanítanánk, elvennénk az ő bátorságukat attól, hogy egy bonyolult ügyet nekiálljanak elővenni, és ehelyett inkább könnyű ügyeket zárjanak le, csak azért, hogy a számok jól nézzenek ki. Én szeretnék persze több munkát elvégezni, de az valódi fontos munkára szeretnék koncentrálni, ezt ki kell egyensúlyozni persze, hát 12 hónap múlva megkérdezhetnek engem újra, hogy milyen területeken értünk el többet a megfelelés terén, de ezt a kötelezettséget vállalom most itt önök előtt, hogy többet fogunk teljesíteni, több erőfeszítést fogunk fektetni a szabályoknak való megfelelésbe, hogy ez az egyes dossziék esetében hogyan fog kialakulni, ez nehéz. Jelenleg 200 dosszié per év a célkitűzés, és egyre inkább a 200 anyag felé haladunk, tehát hogy inkább a hatóanyagot vizsgáljuk, felgyorsulnak ezek a tevékenységek, ezek az erőfeszítések tehát de hogyha 206 anyagot találunk, ami a piaci volumen 30%-át lefezi, az szerintem jobb, mint mondjuk, hogyha 306 anyagot találunk, amely a piaci volumennek csak az 5%-át fedi le. Tehát azért lennék óvatos, de jövőre elmondom önöknek, hogy hogyan mérjük a sikert, és remélem arról számolhatunk be, hogy javult a teljesítményünk. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm ezt a őszinte párbeszédet. Biztos vagyok benne, hogy ebben a szellemben tudjuk ezt folytatni. És még a szakbizottság következő üléseinek időpontját kell, hogy bejelentsem. Legközelebb november 12-én találkozunk, azaz jövő héten hétfőn, és utána pedig november 19-én és 20-án hétfő kedden lesz ülésünk. Ezzel elérkeztünk a mai szakbizottsági ülés végére. Mindenkinek köszönetet mondok a részvételért, és ezzel lezárom az ülést. I realized I forgot one bit. Sorry. Well, you, you can... yeah. Yeah. It was the issue of enforcement. I forgot to answer that. Yeah, but, um, well, I...